But with this. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich würde die Sitzung gerne. Kedves kollégák, szeretném megnyitni az ülésünket. So, dear colleagues, that's your... Kedves kollégák, Ahogyan mindenki láthatja, nincs itt az elnökünk ma, sajnálatos módon megbetegedett, ezért az ülésünk első felében én fogok elnökölni, és 5 órától Ferber alelnök veszi át az elnöki pozíciót. Nagyon örülök, hogy itt van Katainen alelnök úr, aki a későbbiek során eszmecserét folytat velünk, de először is megkérdezem, hogy mindenki egyetért a napi rendel ugyanis a napirend első pontja alatt el kell fogadnunk nevezett napirendet. Ha mindenki egyetért, úgy látom, ez a helyzet, akkor a kettes pontra térhetünk rá. A január 12 e ülés jegyzőkönyvét kell elfogadnunk. Van-e valakinek ellenvetése? Úgy látom, nincs ellenvetése senkinek, akkor haladunk tovább. Az elnök közleményei. Csak egyetlen egy dologról kell köz- önöket tájékoztatnom. Ami az Európai Beruházási Bank jelentését illeti, a választást, illetve a szavazástról elhalasztottuk, és a titkárság tájékoztatni fog bennünket egy új időpontról, ami a szavazást illeti. Más egyéb közlendőm nincs, még egyszer szeretettel üdvözlöm Katajnán alelnök urat, aki a munkahely teremtésért, a növekedésért és a beruházásokért, valamint a versenyképességért felelős alelnök a bizottságon belül. Nagyon örülök, hogy elfogadta a meghívásunkat egy első eszmecserére. Az Európai Stratégiai Beruházási Alap témakörében. A javaslatot az Európai Bizottság január 13-án fogadta el azzal a céllal, hogy 2015 nyarának végéig sikerüljön működőképesíteni ezt az alapot. Ez azt jelenti, hogy az ütemterv nagyon szoros a társjogalkotók számára. Tudjuk, hogy a tanács már nekilátott a munkának, a parlament pedig nem sokára formális döntést hoz a munka megszervezésével kapcsolatosan. Mind az ECON és a költségvetési szakbizottság is illetékes e fontos jogalkotási javaslatot illetően, a szabályoknak megfelelően, a költségvetés és makrogazdasági szakbizottságunkat próbáljuk így közösen összefogni és latba vetni. Nyilvánvalóan a többi szakbizottság közül is lesznek olyanok, amelyek fontos szerepet játszanak. A beruházási terv az egyik legfőbb politikai prioritás az Európai Unió számára. Az Európai Beruházási Bank kulcsfontosságú szerepet játszik majd abban, hogy kiválassza a projekteket és finanszírozza azokat, és az EU költségvetés egy, próbálunk elérni egyfajta átételi hatást, és ezáltal próbáljuk finanszírozni az egyébként magas kockázatú, de magas hozzáadott értéket teremtő projekteket. A demokratikus kontroll, az elszámoltathatóság és a többi alapelvünk is nagyon fontos ebből a szempontból. Ez a beruházási terv a legfontosabb és talán az első konkrét makrogazdasági kezdeményezés EU-s szinten a gazdasági és pénzügyi válság kitörése óta. A cél az, hogy fellendítsük a növekedést és új munkahelyeket teremtsünk. Nagyon érdekelne az, hogy mit gondol az alelnök úr. Szeretnénk hallani néhány szót arról, hogy ez részletesen hogyan fog kinézni. Meg is adom azonnal a szót, hiszen tudjuk, hogy 5 órakor el kell mennie. A későbbiek során persze majd szeretnénk kérdéseket feltenni, de először is megtarthatja a bevezetőt, ön ilyen szó parancsoljon. Tisztelt elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim, köszönöm szépen, hogy lehetőséget biztosítottak a számomra, hogy elmondjam, hogyan is gondolkodunk mi a beruházási csomagról a bizottságban. Néhány diát is el akartam hozni önöknek, de nincs lehetőség a diavetítésre, ezért ezeket e-mailben fogjuk elküldeni önöknek. És nyomtatva is megkapják majd őket, nagyon informatív diák, ezek érdemes őket megnézni. Először is szeretném elmondani, hogy az egyik oka annak, hogy gazdasági nehézségeink vannak, az, hogy nincsen beruházás. Ennek is több oka van, nincsen kereslet, ez a magángazdasági szereplőket nem ösztönzi arra, hogy a szüzleti tevékenységüket kibővítsék, de a kínálatban is hiány mutatkozik. Sok tagállam nem elég versenyképes ahhoz, hogy megfelelő üzleti körülményeket teremtsen a magánberuházások számára. Ezen túlmenően több tagállam prioritásként kezeli a közberuházásokat, mint a költségvetési konszolidáció egyik eszközét. Amikor megszorításokra van szükség, akkor sok kormány a beruházások területén eszközöl megszorításokat, ahelyett, hogy a költségvetés más részeit csökkenteni. Egy ideális világban az éves beruházások szintje 300 milliárddal magasabb lenne, mint ahogyan azt most láthatjuk. A 2007-es év egy kulcsfontosságú év volt, akkor 500 milliárddal nagyobb volt a beruházások összértéke, mint idén, de hát nem kell ezt a szintet újra elérnünk, elérnünk ugyanis ennek a rendkívül magas értéknek az egyik oka a ingatlan buborék volt. Úgyhogy a reális elvárás az a 300 milliárdos plusz lenne. Főként magánberuházásokból valósulna ez meg, de közberuházások is szerepet játszanának benne. A beruházási csomag nem egy önmagában álló intézkedés, hanem egy intézkedés csomagnak a részét képezi, amely hosszú távon fogja jobbítani az európai gazdaság helyzetét. Egy háromszöget kell elképzelnünk. Az első, az egyik sarkát ennek az Európai Stratégiai Beruházási Alapképezi, a második a megnövelt technikai segítségnyújtása megvalósuló projektek köre, és a harmadik fő elem, amit én legfontosabbnak tartok, a belső piac elmélyítése különböző területeken. Mindhárom elemről beszélni fogok, Először is a beruházási alap és a kockázatfinanszírozás. Az új alap az Európai Beruházási Bankhoz tartozik, az EBB bankcsalád alá. A különbség mindössze annyi, hogy az új alap magasabb kockázatú projekteket finanszíroz majd. Az EBB ugyanis nem vállalhat túl nagy kockázatot, ugyanis biztosítania kell, hogy felmaradjon a AAA minősítése. Mi egy olyan alapot szeretnénk létrehozni, amely nagyobb kockázatvállalásra képes ezzel szemben. Egy másik fontos dolog, hogy hitelt biztosít, de nem támogatást. A harmadik hogy mindig az a cél, hogy a magánberuházásokat is e, eszközöljünk, a magántőkét is szeretnénk bevonni, és a PPP konstrukciók közfinanszírozására is alkalmazható. A projektek részben finanszírozhatók a strukturális alapokból is, hogyha erre szükség mutatkozik. És az utolsó elv, amelyet említeni szeretnék, az, hogy fontos, hogy komplementár legyen a hagyományos RBB hitelnyújtási tevékenységgel. Úgyhogy az elgondolás alapja az, hogy az új alap több magántőkét mozgósít a beruházások számára. Látnunk kell továbbá, hogy az egyik irány a KKV-k irányában mutat, sok tagállamban, ugyanis a KKV-k nem tudnak pénzt, hitelt felvenni a magán, magánszektorból, mert a bankok nincsenek olyan állapotban, hogy hitelezni tudjanak, illetve hogy olyan sokat, annyit hitelezzenek, amennyire szükség mutatkozik. Ez az oka annak, hogy több országban a gazdaságilag megtérülő projekteket sem lehet sok esetben finanszírozni. Amiből kifolyólag pedig a KKV-k nem tudnak munkahelyeket teremteni. Úgyhogy eh, az EFSI-ből a pénz közvetlen a vállalkozásokhoz jut, vagy pedig lehetnek közvetítő intézmények is, mint például különböző nemzeti bankok és eh, innovációs alapok, amelyek az EFSI-től kölcsönöznek, és ezt a pénzt továbbítják a KKV-k felé. Egy másik irány a tevékenységben, illetve a finanszírozásban, az infrastruktúrális projektek köre. Itt is magasabb kockázatú projektekről van szó. Csak hogy néhány példát mondjak a magasabb kockázatú projektekre, és amelyeket a magánszektor teljességükben nem tud finanszírozni, ide tartoznak az új technológiák területén létrehozandó kísérleti projektek, például a napenergia hasznosítására alkalmazandó új projektek, vagy a hullámenergia területén, vagy az intelligens városok területén alkalmazandó új technológiák és hasonlók. Azok a projektek, amelyek gazdaságilag megtérülőeknek tűnnek, és észszerűnek, azonban amelyek esetében hosszabb időtávban térül csak meg a projekt, itt valakinek meg kell, osztoznia kell a kockázaton a magánberuházóval. Az EBB működne egyfajta közvetítőként, de hogyha eh, veszteség következik be, akkor a alapra lesz ez elsősorban kihatással, így tudjuk a kockázatot megosztani az alap és a magánbefektetők között. Ami a kkv finanszírozását illeti, az EBB úgy nyilatkozott, hogy többet tudnak hitelezni a KKV-knak, és erre lehetőség nyílik még mielőtt az új alap működőképessé válik. Tehát amint a technikai részletek tisztázódtak, és az EBB tudja, hogy hogyan fog működni az új alap, onnantól kezdve az EBB már növelni tudja a hitelnyújtási tevékenységét a KKV-k felé. Úgyhogy már ettől az időponttól kezdve az e, a KKV-k nagyobb hitelfelvételi lehetőségekkel rendelkezzenek. Ez gyakorlatilag már néhány héten belül várható. Viszont a helyzet akkor fog stabilizálódni, amikor az FSI működőképessé válik. Ennyit szerettem volna az alapról mondani. Talán még annyit lenne érdemes elmondani, hogy az új alap mellett az EBB ugyanúgy fog működni, mint ahogy eddig is működött. Évente 60-70 milliárdot fognak a hagyományos kockázatú projektekre hitelezni. A második pillér a végrehajtható projektek köre, együtt a megnövelt technikai támogatással együtt. Lehet kicsit egyszerűnek hangzik ez az elgondolás, de hát az is lényegében. Akkor merült fel ennek az ötlete, amikor a magánberuházók néhány alapkezelő és néhány nyugdíjalap azt mondta, hogy Mindenki be akar ruházni az infrastruktúrális projektekbe, de nagyon nehéz megtérlő projekteket találni. Ezért felvetették a kérdést, hogy miért nem hozunk létre egy átlátható ö, projektkört, amelyben gazdaságilag megtérül és jól, könnyen végrehajtható projektek találhatóak, és amelyekből ők aztán választhatnak. nem ők maguk struktúrálják a projekteket, ők finanszírozzák a projekteket, és amint vagy magán, vagy közkézben lévő támogatók vannak, ők kaphatnak technikai segítségnyújtást. Ez is egy új szerv lesz, egy új szerv, amely ilyen technikai segítségnyújtással foglalkozik a bizottság eddigi szakértői közül kerülnek ki a tagjai, és új szakembereket is felveszünk, és ők segítenek a projektek strukturálásában. És így ők választják ki azokat a projekteket, amelyek bekerülnek ebbe a körbe, ebbe a csomagba, honnan aztán a magánberuházók kiválaszthatják, hogy melyek azok a beruházások, amelyek megfelelnek a portfóliójuknak. Így tudjuk segíteni a magán szektort abban, hogy beruházzon az európai infrastruktúrába. A harmadik pillér az egységes piac, ahogyan elmondtam. Úgy hiszem, ez fogja a legnagyobb különbséget jelenteni, vagy ez fogja a legnagyobb változást hozni a növekedés és a munkahelyteremtés szempontjából. Nem rövid távon, de közép és hosszú távon biztosan. Mindhárom pillér egyébként olyan terület, ahol nagyon fontos a szoros együttműködés az Európai Bizottság és a Parlament között, de szeretném, hogyha látnák, mennyire fontos a belső piac elmélyítése a digitális, a digitális piacon, az energiapiacokon és a tőkepiacokon. Ez egy olyan terület, ahol az integrálódás, a mélyebb integráció hozzáadott értéket teremthet. Remélem, hogy az Európai Parlament is a bizottsághoz hasonlóan azon lesz, hogy hangsúlyozzuk a tagállamok felé ennek a fontosságát. Ezek olyan területek, ahol nincsenek különbségek a szakpolitikák között, és nincsenek válaszvonalak sem észak és dél és kelet és nyugat között, hiszen itt közös érdekeink vannak. Szerettem volna tehát még egyszer hangsúlyozni, mennyire fontos, hogy a két intézmény, a parlament és a bizottság együttműködjön, meg kell győznünk a tagállamokat, hogy ez mennyire fontos. Andros Anderson Cippel találkoztam, aki a digitális piacért felel, és azt mondta, hogyha Párizsba látogat, és vesz egy nyakkendőt, senki sem kérdezi meg tőle, hogy a hitelkártyáját hol adták ki, amikor fizet a nyakkendőért, de hogyha bármiféle digitális tartalmat akar megvásárolni. Például elő akar fizetni, egy tévécsatorna előfizetést szeretne vásárolni, mindjárt fel is teszik neki a kérdést, hogy hol adták ki a hitelkártyáját. Úgyhogy digitális belső piacunk szemmel láthatóan nincsen, és ezen változtatni kell. Részletesebben nem bocsátkozom most bele ezekbe a témákba, mert csak hangsúlyozni szerettem volna, mennyire fontosak ezek a területek. A az irányításról szólnék még néhány szót. Van, két szerv van, az egyik az irányító bizottság, amelyben az EBB és a bizottság képviselteti egyelőre magát, de teljesen világos, hogy a tagállamok, illetve a nemzeti bankok is hozzájárulnak majd az alaptőkéjéhez, és hogyha ez tényleg megtörténik, akkor nyilvánvalóan ők is képviseltetik majd magukat az irányító bizottságban. Ez az irányító bizottság határozza meg a kockázatok szintjét, a kockázati célt, illetve eh, együttesen határozza meg azt, hogy milyen célokra fordítják a pénzt. A másik egy beruházási bizottság, amely egy másik szerv, a kettő szerv élesen elválik egymástól, és a beruházási bizottság az, amely kiválasztja a projekteket, és elemzi a projektek eh, megtérülését, és eldönti, hogy melyek azok a projektek, amelyek finanszírozhatóak. A, ebben a beruházási bizottságban hat igazgató lesz, és további tagok, amelyek egy nyílt verseny során kerülnek kiválasztásra. Itt talán be is fejezném, és érdeklődéssel várom a kérdéseiket. Köszönöm. Thank you very much, Vice President. We have... Köszönöm szépen, alelnök úr. 90 percünk van a kérdésekre, válaszokra, és titkárságunk úgy szervezte a munkát, hogy az előadás, amit most sajnos nem fogunk tudni bemutatni, elektronikus módon is elkerüljön önhöz, illetve nyomtatott formában is el fogjuk ezt juttatni. Hogyha lehetőség van rá idő, akkor a pótkérdések feltevésére is szükség van. Az első hozzászóló Pablo Zalda képviselő. Dankeschön. Querido vicepresidente, muchas Tisztelt alelnök úr, köszönöm szépen ezt a bevezetőt. Kérdésem az lenne, köszönöm alelnök úr, egy kérdést szeretnék föltenni azzal kapcsolatban, hogy a reálgazdaságban ön szerint milyen hatása lesz a beruházási csomagnak, illetve az, a stratégiai beruházás sokról szóló európai alapnak, az EFSZ-nek. Tehát milyen hatása lesz ennek a GDP-re, és az új munkahelyekre. Köszönöm szépen, tisztelt alelnök úr! Thank you very much. Um, we have... Köszönöm szépen. Megszámoltuk, hogy a 300 milliárd eurós beruházásnál 1,3 milliónyi munkahelyet teremthetnénk. Nem számoltuk meg azt, tehát nem számítottuk ki azt, hogy a projektnek milyen hatásai lehetnek, illetve az egységes belső piac fejlesztésére vonatkozó projekteknek, de a 300 milliárdos plusz beruházás, hogyha ezek valóban kiegészítik az eredeti beruházásokat, akkor 1,3 millió plusz munkahelyet teremthetnénk ezzel. Senki nem tudja ezt természetesen garantálni, de ez a számítási módszer, amely elterjedt. Tehát az 1,3 új munkahely, azt gondolom, hogy igen jelentős, nem elégséges. Különböző frontokon kell tovább lépnünk. A monetáris politika segítségével, a struktúrális reformok segítségével a tagországokban, ez a költségvetési politikák prioritási tételével a beruházásokban ezek az eszközök valóban jelentős változást eredményezhetnek. Szabad még valamit kérdezni? Arra lennék kíváncsi, hogy a bizottság hogyan gondolta garantizálni azt, hogy megfelelően történjen a projektek kiválasztása, és hogy a magán beruházók is úgy ö, legyenek részesei ennek a programnak, ahogy azt tervezték. Tehát, hogy sikeres legyen ez az egész terv. Mit tesznek azért, hogy megfelelő legyen a projektek kiválasztása tehát? It is really a big issue. Thanks. Ez egy nagyon jelentős téma. Köszönöm szépen, hogy ön ezt felmete, felvetette. Először is el kell kerülnünk azt a eh, helyzetet, amikor az állami pénz felváltja a magánpénz, hiszen ez azt, azt, ez azt jelenti, hogy az adófizetők pénzével nem megfelelően gazdálkodunk. A második megjegyzés a projekteket más politikai tetteken alkalmazott elvek alapján kell kiválasztani. Például, amikor a digitális belső piacot szeretnénk létrehozni, akkor ez azt is jelentheti, hogy jobb hálózatokra van szükségünk. Bizonyos országokban vannak olyan területek, ahol a e, magán e, befektetések nem igazán valósulnak meg a nagy e, kockázat miatt, éppen ezért részben finanszírozhatnánk bizonyos hálózatok által a magánszektorral együtt. Tehát ez hozzáadott értéket jelenthetne. Vannak kollégák, akik ezt már valószínűleg korábban is hallották, Engem a magasabb kockázatú alap szintén érdekel, számos alkalommal jártam Portugáliában, és láttam gazdasági szempontból megvalósítható projekteket, de a magas kockázat miatt a magánpénzek például a londoni Cityből soha nem érkeztek ide. Tehát katalizátorra van szükségünk a kockázatok megosztásához, amelyek bevon, a magántőkét olyan területre, amelyek fontosak a gazdaság szempontjából. Olyan területekre, amelyek nem kaphatnak a nyílt magánpiacon finanszírozást. A második megjegyzésem biztosítanunk kell azt, hogy a kiválasztási folyamat független olyan szempontból, hogy nincsen politikai beavatkozás, úgymond. Tehát itt egy fontos kérdésről van szó. Azt mondták a magánbefektetők, hogy amennyiben úgymond megjelenik egy plegyka, azzal kapcsolatban, hogy hogyan választják ki a, a, a projekteket, vagy a politikai szempontból, és nem gazdasági szempontból, úgy ők nem támaszkodhatnak a, az alapra, és nem hajlandóak ebben az esetben a politikai elvek mentén kerül kiválasztásra egy adott projekt ebben részt venni, hiszen a magán tőkebefektetéseknél fontos a hozam. A következő kérdést Udo Bullman teszi fel. President. Uh, Alelnök úr. Ebben a szakbizottságban minden frakcióval nagyon örülünk annak, hogy, uh, és ezt egy első um, ennyik jelentéstevői ülés is visszaigazolta, hogy egy szinten vagyunk a költségvetési szervekkel, viszont vannak központi jellegű kérdések, amelyeket szabályoznunk kell, ezt hát nem teszünk meg, akkor attól tartunk, hogy nem fognak megvalósulni a projektek. Ez első megjegyzésem. Ami azokat a beruházási területeket illeti, az energiahatékonyságot, a széles sávú hálózatok kialakítását, infrastruktúra, közlekedés, stb. stb. A bizottság tanulmánya értelmében minden egyes alkalommal szükség van az elindításra mielőtt rentábilis projektek tudnak kialakulni. Azok a projektek, amelyek már rentábilisak, nagyon gyakran igen magas önfinanszírozási része bírnak, és azt gondolom, hogy ahol masszív módon változást tudunk elérni, ott mobilizálnunk kell az eszközöket, a pénzeket. A bizottságot hetek óta kérem arra, hogy adjon példát, és magyarázza meg azt, hogy egy energiahatékonysági program hogyan nézhetne ki a Juncker terv alapján. Eddig nem kaptam választ a bizottságtól, szükség van a párbeszédre. Egyébként nem eh, bizonyosodhatunk meg afelől, hogy a technológia működik, tehát itt gyakorlati szempontokról van szó, nem ideológiai szempontokról. És kérem arra, hogy még jobban kapcsolódjon bele ebbe a vitába, illetve gyakorlati példákat mondjon arra, hogy mi az, ami működőképes, illetve mi az, amin változtatnunk kell, az, hogy ez működőképes legyen. A második a kormányzás. Ki az, aki dönt végül is? A Beruházási Bizottság a szakértőkkel, vagy az Európai Beruházási Bank? Ki a döntéshozó, és kifelelős a parlamenttel szemben én ugyanis eh, úgy érzem, hogy az Európai Parlament költségvetéséből érkezik a készpénz, az Európai Unió költségvetéséből, és ha jól értem a kollégáimat, a költségvetési szakembereket, akkor nekünk nem csak az a felelősségünk, hogy pénzt adjunk, hanem arról is döntsünk, hogy hogyan használják fel ezeket a pénzeket. Erről az együttdöntési eljárás keretein belül is még beszélnünk kell egymással. Thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy megosztotta velem az elgondolásait. Azzal kapcsolatban, hogy szálljunk nagyobb figyelmet az energia politikára, illetve a prioritásokra. A beruházási politika elvei az FSI keretében követi majd a politikai iránymutatásokat, amelyeket a bizottság kidolgozott. Tehát, amint említ, ahogy említettem, a hitelezés más politikai területekhez is kapcsolódik, más politikai célokhoz. Például az egységes piac elmélyítés, az éghajlati kérdések megoldása, illetve <clears throat> egyéb hasonló jellegű kérdések. A végső döntés, illetve a kiválasztás, ami az irányító bizottságot illeti, ez az a bizottság, ahol az összes érintett részt vesz, ők határozzák meg a kockázati szintet a hitelezéshez, illetve a politikai iránymutatásokat, ezzel kapcsolatban, hogy mely gazdasági területek kell, hogy kapjanak finanszírozást, hitelzést, illetve a következő évben melyek ezek, de a projektek kiválasztása és a végső döntés ezeket a beruházási bizottság végzi. Ezek politikai szempontból független szervek, tehát nem függenek a politikai döntéshozataltól, tehát jogi szempontból Tehát jogi szempontból az EBB kormányzó tanácsa, irányító tanácsa felügyeli ezt, de nincsen politikai értékelés. Ez még nagyon fontos, nagyon fontos, hogy ezt lássuk és megértsük. Az új alap az EBB-hez hasonlóan működik, nem politikai szempontok alapján kerülnek a projektek, projektek kiválasztásra, hanem az EBB választja ki ezeket, és az új alapnál is ugyanez lesz a helyzet. Köszönöm, elnök úr. Szempurtárról az ECR képviseletében. Köszönöm szépen. Üdvözölni szeretném a biztos urat körünkben. Az egyik legfontosabb program, a hosszú válság idején, az az, hogy elindítsuk a beruházásokat. Jelenleg a versenyhelyzetben nem jól szereplünk, az európai beruházási csomag remélhetőleg megnöveli majd a magánberuházások arányát, ez rendben is van. Nem gondolom, hogy bármely frakció úgy gondolná, hogy ez egy rossz elgondolás illetve nem megfelelő kezdeményezés. Nagyon sok nyitott kérdés van a konkrét megvalósítással kapcsolatban, és a kérdések és a válaszok döntenek majd arról, hogy érdemes-e ezt a kezdeményezést támogatni, avagy sem. Ezzel a kérdéssel már foglalkoztunk, és azokkal a témákkal folytatnám, amelyekkel már korábban is találkoztunk, mielőtt beruházásokat tudunk végezni, tőkére van szükségünk, a kulcsfontosságú kérdés pedig az, hogy a magántőkét hogyan tudjuk ehhez mozgósítani. Ön azt mondta, hogy a magántőke elindul lassan, hogy a kockázat megosztásra kerül. Ez azt jelenti el, hogy a magán, illetve az állami szféra fogja a kieséseket kompenzálni, illetve a veszteséget. Ön mit ért az alatt, hogy a kockázatok megosztására kerülnek? illetve hogyan próbálják meg a magántőkét bevonzani. Milyen konkrét mm, eredményeket vár a bizottság a projektől, tehát milyen intézkedéseket terveznek, hogyan fogják mérni a konkrét eredményeket, amelyek alapján értékeljük azt, hogy egy adott projekt sikerese vagy sem, illetve mi az időrend, a menetrend ehhez a folyamathoz. Köszönöm szépen. Ö Ensinnäkin tästä, tästä kalvopaketista, slideshowsta, se on toimitettu nyt teille. Igen. Kérdezték, arra vonatkozott a kérdés, hogy mikor fogják megkapni az ígért diákat, ezt e-mailbe fogjuk elküldeni, és aztán ezen kívül még nyomtatott formában is eljutatjuk önökhez. Nézzük a kockázat és a megtérülés kérdését. Ez az új alap bankként fog működni. Ez azt jelenti, hogy a cél az, hogy profitot termeljem. Alapvetően itt magas rizikófaktorú beruházásokról van szó, tehát nyilvánvalóan lesznek majd veszteségek is. Ha lesznek veszteségek, ha lesznek is veszteségek, a lényeg az, hogy a teljes projekt, a teljes, a teljes vállalkozás profitot termeljen. Hogyha veszteségekről beszéltünk, akkor ez nagyon rosszat tesz a magánbefektetőknek. Úgy vélem, hogy a három éves tervet úgy kell kialakítani, hogy a három év elteltével nagyobb legyen a bevétel, mint a veszteség, ha mégis veszteségek alakulnak ki, akkor ez leginkább a magábefektetőket fogja érzékenyen érinteni. Pontosan az a kérdés, hogy ilyen magas kockázatú projektekhez hogyan lehet bevonni a magán a magánbefektetőket. A hozzáadott érték pontosan a magas kockázatú projekteken keresztül jut el a projekthez, és a KKV-k finanszírozásán keresztül. A veszteséget garantáló terv nélkül, vagy rész nélkül nem működne az egész rendszer, nagyon fontos az, hogy a pénzt ne nagyon kockázatos KKV-kre, vagy nagyon kockázatos hitelek odaítélésére költsük. Új, új beruházásokat kell mobilizálni 300 milliárdos értékben, és ez munkahelyeket is teremt. A munkahelyek számát akkor fogjuk tudni megmérni, hogy, hogyha, hogyha el is indul ez az egész folyamat. hogyha a beruházók megjelennek és megérkeznek, megérkezik a beruházások is, tehát a pénz is, akkor ez pszichológiailag, pszichésen is nagyon sokat segít, és mobilizálja a teljes piacot. Fontosnak tartom még a, az egységes piac dimenziót, fontos, hogy megfelelő lendületet kapjon ez a projekt, hogyha a bizottság és a parlament gyorsan elvégzi a dolgát, az sokat segíthet a projekten sokat lendíthet rajta. Elnök, köszönöm szépen. Korászon Juvenhuizel következik az áldétől. Köszönöm szépen. Katainen úr, üdvözöljük itt a parlamentben. Örülünk neki, hogy már látogatott ide. Az EFSZ-vel e kapcsolatban tennék fel egy kérdést. Az új beruházási alap jó lenne, hogyha nem egyfajta olyan program lenne, ahol nagy infrastruktúrális változásokat hozunk létre, hanem hosszú távú növekedésre kell törekedni, illetve hosszú távú munkahely teremtésre. Egy másik, ezzel egyetért, hogy így kéne eljárni? Másik kérdésem. Nagyon fontosnak tartom, hogy a stabilitás és növekedési faktumon belül lehető legjobban használjuk ki a rugalmasság által adott lehetőséget. Ön pontosan hogyan érti az ex ante jelleget? Hogyha strukturális reformok alatt kicsit, hogyha a tagállam a strukturális reform címén benyújt egy reformot, akkor ezt mennyire szigorúan fogja elbírálni a bizottság? Sok tagállamban már régóta esedékesek a strukturális reformokat, és sok esetben nem elég méreható strukturális reformok történnek, történnek, csak végrehajtási tervekkel dolgoznak ki, ezeknek méreható hatása nem lesz. Úgy gondolom, hogy erre jobban oda kéne figyelni, nagyobb óvatosságra lenne szükség ezen a területen. Válasz, köszönöm. Az új alapot hosszú távú beruházásokra kell felhasználni olyan beruházásokat keresünk, amelyek új növekedési potenciált jelentenek. Kérdés, hogy ez mennyire kockázatos. Való, valójában elég kockázatos. A kockázat persze azt is jelenti, hogy gyorsabban megtérül a hozam. Úgy vélem, hogy az például az új technológiák segítése, vezetése, irányítása tartozik ide. Ezen belül konkrétan például energiára gondolok, vagy a várostervezés, itt is új lehetőségek lehet kiaknázni új technológiát felhasználva. És itt is együtt működne a magán és a az állami befektető. Én úgy tervezem, hogy ez új növekedési potenciált jelent majd. Nézzük a rugalmasságot. Több dimenziója van. Ahol 3% alatt van a deficit, ott a tagállamok, ezekben az esetekben a tagállamok a strukturális reformok kapcsán némi szabadságot élveznek. A reformokra szóló döntési mechanizmus a kormánytól és vagy a parlamenttől kell, hogy érkezzen. Tehát csupán egy terv nem elegendő. Láttuk már sok szép tervet, sok szép szándékot, de hát a terv az önmagában még semmi, ennek meg is kell valósulnia. Ex ante elemzést végzünk. A kérdés csak az, hogy ha ezt megváltoztatjuk, akkor ezt a változást végrehajtják-e. De a kormányok sokszor nagyon nehéz strukturális változásokon kell, hogy változásokat kell, hogy végrehajtsanak, de előfordul az is, hogy hosszú távú pozitív hatása mindennek nincsen, ezt kell megelőzni. Fontosnak tartom azt is, hogyha félretesznek a kormányok pénzt, akkor ennek ne legyen olyan hatása később, hogy a túlzott deficit folyamatot beindítják. Köszönöm. Miguel Jegász a következő kérdés feltevő a Guétól. Nós todos estamos de acordo que a União Europeia vive hoje uma situação paradoxal. Köszönöm szépen! Paradox helyzet alakult ki sok helyet, hiszen azon a tagállamok, akik berú, be tudnának ruházni, nem tudnak, más helyen pedig éppen az ellenkező a helyzet. Vannak olyan országok, ahol tudnának, tudnák növelni a fogyasztást, de ennek, nincs, ennek nincsenek meg az eszközei. Ezért nagyon fontos ez a beruházási terv. Érthetetlen, és nem én vagyok ezzel az egyetlen, érthetetlen, hogy az LKB e miért nem száll be a terv finanszírozásába. de 100 milliárd eurót szeretne a bankrendszerbe befektetni. Ez azt hiszem, hogy nagyon megosztja az európai közvéleményt. Ami a beruházási csomagot illeti, nem tudom, hogy ez mennyire lesz életképes. Mi a, mi a különbség e között a csomag és a 2012-es növekedési és foglalkoztatási terv között. Arról beszéltek nagyon sokat, de aztán végül mégsem történt semmi. A 2015-2017-es időszakra nagy volumenű projektekről beszélnek. Ez nem egyezhethető össze azzal a gondolattal, hogy hosszú távú projekteket akarnak kidolgozni. A harmadik kérdésem, hogyan fogják a projekteket kiválasztani? Lesznek nemzeti kvóták? Van egy szakmai bizottság, említette, akik kiértékelik a projekteket. De eléggé szűk a különböző témáknak a tárháza. Körülbelül 130 portugál projekt van, de ezek megfelelőek. de Németország és Spanyolország is rendkívül sok projektet nyújtott be, vagy projekt iránti kérelmet, hogy ezt a három országot vesszük, összesen ők már kimerítik a, az alapnak több, mint a felét. Mi történik akkor a többi tagállammal? Az EKB Az LKB e úgy kezdte működését, hogy a KKV-kat, a kkv nyújtott garanciát. Tehát erre a jövőben is lesz lehetőség. Az FFSI által mobilizált összegek majd a beruházási alapon keresztül fognak eljutni a kedvezményezettig és hogyha az EKB úgy gondolja, akkor ebben aktívabban is részt vehet. 2010-ben, amikor az EKB e tőkéjét megnövelték, akkor ezáltal a hitelnyújtó kapacitása is megnőtt. Ugyanakkor el kell mondjam, hogy akkor nem volt likviditás a piacon, és ez volt az ok annak, hogy nem voltak beruházások. Azóta megváltozott a helyzet, már van likviditás a piacon, gazdagabbak a vállalatok. Csupán a magánszektorból nem érkezik kockázatfinanszírozás. Ezért gondoltuk, hogy egy ilyen típusú alapot hozunk létre, és ezáltal az igazi beruházásokat elérik majd a, eléri majd a magántőke. Azt a kérdést is föltette, hogy hogyan tudjuk azt garantálni, hogy azokhoz a régiókhoz is elérjen ez a pénz, ahol a legnagyobb szükség van rá. Ez a projekt kidolgozóitól is függ, illetve a különböző tagállami innovációs alapoktól is, hogy igényelnek-e pénzt az EFSI-től, hogy ezt aztán a KKV-knak vagy a különböző infrastruktúrális projektnek továbbítsák. Tehát nem mi fogjuk megmondani azt, vagy nem az ESSI fogja megmondani azt, hogy hova kell ennek a pénznek eljutnia. A projekt elkészítői, vagy a tagállami szerveknek kell promozálni az egyes projekteket. Nagyon fontos az, hogy minden egyes európai régióba eljut a beruházás. Tehát nem csak a vezető, a legerősebb országokba kell, ez, kell hogy ez eljusson. Azt kell elérni tehát, hogy teljes legyen a földrajzi lefedettség. Ami a kockázat finanszírozást illeti, nagyon fontos, hogy a magas kockázatú régiókhoz, vagy régiókba és tagállamokba is eljusson. A beruházási bank finanszírozásával nem ez volt eddig a helyzet, ezt szeretnék most megváltoztatni. Ernest Urtaszon a következő zöldektől. Köszönöm szépen! Köszönöm alelnök úr, hogy eljött ma ide, három konkrét kérdésem lenne hány tagállam jelezte, hogy megteszik majd befizetéseiket az alapba. Olaszország például vonakodott, legalább ezt, legalábbis ezt olvastuk az újságokban, más hírt azonban nem olvastunk. Mi a helyzet? Van-e ezzel kapcsolatban valamilyen híre? A garanciákra fölhasználnak-e összegeket az európai költségvetésből, az EU-s költségvetésből. Ezzel kapcsolatban készült egy tanulmány. Például a Connecting Europe Facility esetében is volt egyfajta garancia tanulmány. Ezt elmértéke. A harmadik kérdésem. A javaslatában, amit a, a, nemrégiben bemutatott, nem igazán vannak kritériumok azzal kapcsolatban, hogy hogyan fogják kiválasztani a projekteket. Ez a, csak a bank reszortja, hogy ezt megtegye ezt a kiválasztást? Jó lenne, hogyha mindennek lenne, az kiválasztott projekteknek olyan jellege lenne, hogy az segí, azok segítik a társadalom egészét, vagy a környezetet. We, we don't have uh, a list of countries who... Nincsen listánk olyan országokról, amelyek szeretnének hozzájárulni az alaptőkéjéhez, de néhány kormány már felvette velünk a kapcsolatot, és érdeklődött a technikai részletek iránt, ami az alap céljait, irányítását illeti, és így tovább. Ezeket az információkat eljuttattuk. Hogyha van olyan kormány, amely szeretne részt venni a, tőké, a, a finanszírozásban, ők megkaphatják a részleteket, amelyekről egyébként be fogok számolni az ECFIN tanácsi ülésen is. A tagállamokon múlik az, hogy mikor kívánják meghozni a döntést erről. Van néhány olyan nemzeti bank is, amely szeretne esetleg a projektben részt venni, érdeklődik iránta. Ha önök közül bárki támogatni szeretné ezt a projektet, akkor jó lenne, hogy a kormányaiknál is közben, járnán, közben járnának, hogy vegyenek részt az alap tökéjének eh, kialakításában, hisz ezáltal növelhető lenne a hitelezési kapacitás. A Horizont 2020-ból és a strukturális alapokból érkezik, eh, ahogyan elhangzott eh, a finanszírozás jelen pillanatban. Ezek azok a források a költségvetésen belül, amelyeket eddig nem allokáltunk ezért a legegyszerűbb ezeket a forrásokat felhasználni. Ugyanakkor azt is szeretném elmondani, hogy legalábbis én így gondolom, és a bizottságon belül erről cseréltünk eszmét, hogyha 2,7 milliárdot elveszünk a Horizont 2020-ból, a támogatások köréből, akkor ez azt jelenti, hogy a kutatásra többet kell fordítani, hiszen 27 tizedet használunk fel áttételi hatásokra, ezért kell a kutatásra és az innovációra hitelezésben többet fordítani, nem pedig támogatásokban. Ezért van az, hogy prioritásként akartuk kezelni azt, hogy az alapkutatásra megfelelő forrásokat biztosítsunk, hiszen itt nagyon nehéz, nehéz hiteleket biztosítani, még nem a tudományos tevékenység más területein ez egyszerűbb. A beruházási kritériumokra vonatkozó kérdésekre a következőket mondanám. Később kell majd visszatérnünk erre a kérdésre, még nincsenek kialakítva ezek a kritériumok, de elképzelhetőnek tartom azt, hogy ezek a kritériumok nem úgy kerülnek majd meghatározásra, hogy egy-egy projekt hitelezésének megindulása előtt minden kritériumnak meg kell felelni. Az Európai Unió más szakpolitikai területén alkalmazandó kritériumokat kell, úgy gondolom, átültetni erre a területre is. Tehát a már meglévő kritériumokat alkalmaznánk. Köszönjük szépen! Patrick O'Flynn az FDD részéről. Jó napot kívánok, Katanen úr! Örülök, hogy újra itt jár, és csatlakozom azokhoz, akik elmondták, hogy érdekesek lennének számukra a diák, amelyekről beszélt. Na hát, a jelenlegi gazdasági helyzetet leíró diák talán már egy kicsit elkéstek. A stabil gazdaság, a jól működő fogyasztói piacok, a jó munkaerőpiac, ezek már a múlté. Hatalmas beruházási hézagról beszélt. A beruházók egyszerűen nem akarnak beruházni az EU-s tagállamokban, és különösen az euróvezető tagállamokra igaz ez. Azt láthatjuk tehát, hogy az euró szuboptimálisan működött az elmúlt években Európában, hiszen egy olyan rendszert hozott létre, amely nem ültethető át a gyakorlatba, hiszen nagyon különbözők a nemzetgazdaságaink. Érdekelne, hogy mit mond, mit gondol arról, hogy mikor fognak az alaphatásai mutatkozni. Ön középtávú, hosszú távú célokról beszélt, hát nem vártunk már eleget az eredményekkel? Továbbá a megszorításokra is szeretnék kitérni, illetve a görögországi választási eredményekre. Vajon figyelembe vették-e a demokratikus impulzusok hatását a kormányokra vonatkozólag a beruházási programjuk kialakításában? Van-e olyan elképzelhető szenárió, amely során önt meg lehetne győzni arról, hogy az euróvezetet fel kell számolni, fontos, hogy a nemzetgaz, illetve amelynek során a nemzetgazdaságok visszatérnének a saját valutájukhoz, nem -e ez lenne a legjobb Katainen féle katal- katalizátor a gazdasági fellendüléshez? Köszönöm szépen. Ahogyan már elmondtam, magántőkét akarunk megnyerni, mozgósítani, 300 milliárd összegben körülbelül a és megterülő projektek számára. Senki nem garantálhatja ezt az összeget, de ez a célkitűzésünk. Úgy számoltunk, hogy 1,3 milliárd új munkahely teremtődhetne Európában, de nagyon nehéz egészen pontosan előre jelezni ezeket az értékeket. Nagyon nehéz hozzárendelni kvantitatív célkitűzéseket a belső piac alakulásához, vagy a, a projektek köréhez, amelyről beszéltem. A beruházási csomag csak egy része az intézkedéseknek, amelyekre szükség van, Ha valamilyen módon mérhetővé akarjuk tenni az egyes elemeket, akkor meg kellene vizsgálni például, hogy hány észszerű és szükséges jogszabályt tudunk alkotni, és milyen gyorsan és hányat sikerül elfogadtatni a tanácssal és a parlamenttel. Az euróval kapcsolatosan szerintem nem igazán okolhatjuk az eurót azért, hogy a tagállamok nem elég versenyképesek. És ez az egyik legfőbb oka annak, hogy a beruházások és a gazdaság eh, nem növekszik. Egyik legfőbb okaként látni az eurót eh, szerintem problémás. Nyilván vannak más okok is. Tudom, hogy ez egy olyan kérdés, amelyben naphosszat is eh, vitatkozhatnánk, én azt hiszem, hogy az euró egy stabilizáló elem, de nyilván nem helyettesítheti a nemzetállami felelősségvállalást, amely sok esetben igenis hiányos volt. A nemzeti kormányok azok, akik leginkább felelnek a versenyképességért, a fiskális politikájuk hitelességét, az Európai Unió pedig csak támogatni tudja őket egy bizonyos szintig ebben. Köszönöm. Bárbara Kappel következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt alelnök úr. Ma közvetetten már szóba került, hogy a garancia alap finanszírozását kiteremtse elő. 8 milliárd euróról van szó, amelynek kétharmada kutatási és fejlesztési pénzekből származik, a Horizont 2020-ból és a az Európai Összekapcsolódási Eszközből, a Connecting Europe Facility-ből. Ezt már sokan kritizálták, nem csak az ITRE szabizottságban, hanem az ipari szereplők részéről, és szóba került, hogy esetleg strukturális alapokból vagy a mezőgazdasági pénzekből kellene meríteni forrásokat. A mezőgazdaság alkalmatlannak tűnik, ugyanis egy hangú tanácsi döntésre lenne egy szükség, így maradnak a strukturális alapok. Ön már elmondta, hogy nagyon fontos lesznek, lesz, hogy szinergiák teremtődjenek. A kérdésem arra vonatkozik, hogy van-e lehetőség arra, hogy az FSI e, eszközeit, forrásait a strukturális alapokkal valamilyen módon összehangolják. A strukturális alapok felhasználására vonatkozó kritériumok lehetővé teszik el, hogy bizonyos források átkerüljenek a garancia alapba tanácsi döntéshozatal nélkül? Ezáltal optimalizálnak a strukturális alapokat, ezáltal vajon lehetne az Európ meg lehetne jobban felelni az európai számbevőszéki követeléseinek. Egy második kérdés, a magas kockázatú projektek számára szeretnénk magánbefektetőket mozgósítani. Milyen megtérülési elvárásokkal szembesülünk, hiszen nem mindegy, hogy például az oktatás területén finanszíroz az ember egy projektet, vagy az infrastruktúra területén. Milyen elvárások, illetve milyen lehetőségekkel kecsegtetik a beruházókat, hiszen valamilyen előrejelzés nélkül nyilván nem fognak beruházni. Válasz. Én szeretném hangsúlyozni, nem mi, nem a bizottság és nem az alap mondja meg, hogy milyen nyereség várható. Ha csak egy magán, ha csupán teljes körűen a magánszektor beruházásáról van szó, nyilván ők el, készítik el a becslést a várható nyereségre vonatkozóan. Mi nem avatkozunk be a magánszektor tevékenységében, mi egyszerűen csak ösztönözni akarjuk őket, hogy fektessenek be a magasabb kockázatú projektekbe. Százszázalékosan közpénzből megvalósuló projektek esetében ez az alap nem fog részt vállalni. Tehát kell, hogy legyen valamiféle magánszektorbeli szerepvállalás, vagy egy PPP konstrukció, ahol mindkét fél úgy látja, hogy megtérül a projekt a számára. A mezőgazdaság a tagállamok kezében van, ahogy ön is mondta, ezért nagyon nehéz ez a kérdés, de ma egy nagyon fontos nap, abból a szempontból is, hogy Spanyolország tett valamit, amit meg kell említenünk. Gratulálni szeretnék a spanyol kormánynak a KKV kezdeményezéséhez. Strukturális alapokból származó pénzzel támogatják a KKV-kat, 5 milliárdot bocsátanak a rendelkezésükre a strukturális alapokból. Ezek az eddigi legnagyobb projektek, ahol a struktúrás alapokat finanszírozási eszközként használják fel. Ez nagyon nagy mértékben segíteni fogja a, KK, a spanyol KKV-kat. Követhetnénk mindannyian a példájukat, ugyanezt a módszert lehetne számos más országban is alkalmazni. elhangzottak bírálatok, főként, hogyha a Horizont 2020-at nézzük, ahol 2,7 milliárdot veszünk el, meg tudom érteni, hogy valaki ezt bírálja, hiszen én is nagy szószólaja vagyok a kutatásnak. Korábban a hazám parlamentjében az oktatás és kutatási szakbizottságban dolgoztam, úgyhogy ez nagyon fontos a számomra, szívügyen mondhatnánk. De azzal a 2,7 milliárddal, amit elveszünk a Horizont 2020-ból, még többet tudunk mozgósítani egy másik felhasználási mód révén. Ezt kell látnunk. Ami az alapkutatást illeti, az alapkutatás számára nem igazán hitelezés szükséges, de az innováció területén, illetve az innovációhoz vezető eh, magánkéz, magánpénzből, magánforrásokból megvalósul kutatások esetében igenis nagyon szükségesek a hitelek. Ezért a 2,7 milliárd katalizálhat további beruházásokat. Köszönöm szépen, alelnök úr! A néppárt második felszólalója Éva Pánova lesz. Köszönöm szépen! Üdvözlöm Önt, alelnök úr, a szakbizottságunkban. Nagyon örülök, hogy itt van. Köszönöm szépen, hogy időt szakított arra, hogy elmagyarázza nekünk, hogyan is fog működni az IFSI. Annak érdekében, hogy teljes potenciáját kifejtse az alap, azonosíthatók kell, hogy legyenek azok a kockázatos projektek, amelyeket másképpen nem lehetne megvalósítani. A Beruházási Bizottság egyik fő feladata lesz, hogy azonosítsa ezeket a projekteket, amelyek gazdaságilag megtérlők, de nagy kockázatúak. Ugyanakkor azonban földrajzi alapú elő allokációt nem irányoz elő a jelenlegi elképzelés. Szerintem valamilyen mechanizmust azért ki kellene alakítani, amely figyelembe veszi, hogy a különböző tagállamokban nagyon különböző az üzleti környezet, és nagyon különbözőek az adottságok. Nagyon fontos szerintem hangsúlyozni az, hogy a szegényebb és földrajzilag perifériálisabb tagállamokban az egyes projektek, finanszírozott projektek sokkal nagyobb hozzáadott értéket teremthetnek adott esetben is sokkal nagyobb hatást fejthetnek ki. Ezért az első kérdésem arra vonatkozik, gondolja-e azt, hogy valamilyen módon garantálható, hogy az alap által biztosított finanszírozási támogatás nem vezet a regionális különbözőségek növekedéséhez. És a kérdésem, hogy az irányító bizottságban a pénzügyi hozzájárulással arányos lesz a szavazatok súlyozása, illetve az ön által említett éles válaszvonal a Beruházási Bizottság és az Irányító Bizottság között hogyan fog működni és hogyan valósítható meg. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. A technikai segítségnyújtás rendkívül fontos az, önök által, az ön által felvetettek szempontjából. Ugyanis épp most jártam Romániában, és az ottaniak szintén aggódtak az új alap tevékenysége miatt az ő régiójukban. Azt kérdezték tőlem, hogy a hitelezési kapacitás növekedésre csak Európa egyébként is erősebb részén fog bekövetkezni? Én azt válaszoltam nekik, hogy nem ez a cél. Biztosítanunk kell, hogy a technikai támogatás egy olyan eszköz legyen, amely minden tagállamnak segít a jó projektek kidolgozásában. Annak érdekében, hogy mindenki hasznot húzhasson a csomagból. Ha Bulgáriát nézzük, vagy Romániát, akkor ott a növekedési potenciál nyilvánvalóan jóval magasabb, mint Európa más részein, hiszen ott a fellendülés gyorsabb lesz, ott várhatóan több lesz a gazdaságilag megtérülő projekt. A kérdés, hogy hogyan tudja az ország a projekteket úgy strukturálni, hogy azok tényleg gazdaságilag megtérülők legyenek, hiszen a kereslet megvan. Ehhez viszont fokozott technikai támogatásra van szükség. Ami a súlyozást illeti a szavazásnál, illetve az arányokat, igen, ez valóban arányos lesz, illetve arányos lesz-e a befizetés, befizetett összeggel, lesz egy arányos rendszer, ez a válaszom de a válaszvonal a két bizottság között mindenképpen nagyon szilárd kell, hogy legyen, abban az értelemben, hogy a beruházási bizottság szerepét a mi jogalkotóink fogják meghatározni. Tehát jogilag függetlennek kell lenniük, ugyanakkor a beruházási politikára vonatkozó irányelveket, iránymutatásokat követniük kell, amelyeket az irányító tanács vagy irányító bizottság határoz meg. Ugyanakkor nem szabad azt gondolnunk, hogy azok az országok, akik a legtöbbet befizetik, ők élvezik majd a legtöbb hasznát is ennek az alapnak, ugyanis nem ez a cél, és nem is így működik az EBB sem jelen pillanatban. Semmiféle ország specifikus allokáció nem létezik, és nincs garancia arra, hogy az az ország, amely legtöbbet befizet, az élvezi a legnagyobb hasznot is. Köszönöm szépen. A szocialisták képviseletében Maria Joao Rodriguez. So, um, the commission is proposed. A bizottság azt javasolja, hogy az EFSA részvételét nyissuk meg a magánszektor számára és a nem európai részvevők számára. Ez pedig nagyon érzékeny pont lehet az EFSA szempontjából. Kérdés a következő, hogyan tudják biztosítani azt, hogy a közösségi érdekek dominálnak? különösen akkor, amikor az Európai Bizottság szerepéről van szó, illetve az Európai Parlament szerepéről. Second question, uh, again about the role of EFSI to reduce van egy kérdésem az EFSA szerepével kapcsolatban, ami a tagországok közötti csökkenés, illetve beruházásbeli kapacitások közötti különbség csökkentését illeti. Erre részben kitért korábbi válaszoknál, de következőképpen fogalmaznénk. Tehát elképzelhető az, hogy a stratégiai projektekkel bír ez a tagország, magas szintű projektekkel, viszont nem tudja társfinanszírozni ezeket a projekteket, mivel um, túlzott uh, költségvetési hiány eljárás alá vonták. Ezzel úgy, úgy érzem, hogy a tagországok közötti különbségeket csak növelni fogják, a beruházásbeli kapacitásai közötti különbséget, ezt én kockázatnak látom. Először mi azt szeretnénk, illetve ez az elképzelésünk, tehát hogyha egy, ha egy állami alap vagy magánalap részt szeretne venni ebben az alapban, és tőkét szeretne be beletenni, illetve növelni szeretné a hitelezési kapacitását az alapban, akkor ez üdvözlendő. De minden esetben biztosítanunk kell, hogy a tőke, amely kívülről e, érkezik a beruházási politikákban, ne essen nagyobb súlyal alatba, mint az EU-s tagországok érdekei. Számos alap megkeresett bennünket, tehát jelenleg nincsenek konkrét tárgyalások, ők csak érdeklődésüket jelezték, és nagyon sokan közülük, illetve mindazok, akik is, ismerik ezeket a tevékenységeket, nem nagyon hallatják hangukat, inkább visszavonulót fújtak. Tehát azt kell beazonosítani, hogy melyek azok a területeket, területek, amelyekbe beruházni szeretnének, illetve milyen kockázati profitokkal bírnak. Bármi is legyen a helyzet, biztosítanunk kell az, hogy az EU-nak, az európai intézményeknek nagyobb szavuk legyen ebben a folyamatban. De hogyha valaki segíteni szeretne ebben a hitelezés nyújtásban, akkor üdvözöljük. A tagországok struktúrális alapokat társfinanszírozási elemként használhatják, és ez segíthetné az említett országokat. Hogyha egy adott országnak nincsen lehetősége, nem tud beruházni az említett tényezők miatt, akkor ez magát a helyzetet nem változtatja meg, ha nincsen plusz eszköz, akkor erre nincsen lehetőség. Én azt javasolnám, hogy társadalmi eszközként a struktúrás alapokhoz forduljanak ezek a tagországok, és azt gondolom, hogy ez megvalósítható az esetek zömében. Pót kérdés a bizottsági javaslat kapcsán, amelyet a rugalmasságra alakított ki a stabilitás és rugalmassági csomagnál, hogyha egy ország ellen túlzott eh, költségvetési eh, hiányeljárás zajlik, akkor nem fordulhat a struktúrás alapokhoz társfinanszírozásért. Ez így van, tehát nincsen egyenlőre aranyszabály a stabilitási és növekedési eh, paktumban. Az lenne az aranyszabály, hogyha az összes beruházást kivennénk az adósság a hiány kiszámításából. Ez egy nagyon bonyolult kérdés, és nem volt alkalmunk erről részletesen beszélni. Ha lenne egy ilyen aranyszabály, akkor én az oktatás és a kutatás területét venném ki a költségvetési hiányból, hiszen ezek a területek, amelyekre, ahol leginkább szükség van a beruházásokra hogyha az adott ország társfinanszíroz valamit eh, az EFS-ával, akkor eh, a kormányzási finanszírozás nem fog ahhoz vezetni, hogy túlzott költségvetés eh, hiányeljárás kerüljön beindításra. Elnök, köszönöm szépen Lunek Niedermeyer a néppárt képviseletében. Köszönöm szépen, üdvözlöm Önt Katainen úr. A az általános bizottság javaslat kiegyensúlyozatnak tűnik számomra, ami az erőségeket illeti, és ez tetszik nekem. Meg kell tanítani a kormányokat arra, hogy beruházzanak. A fiskális kezelés azonban aggaszt, illetve a szocialista kollégák megjegyzései, de azt gondolom minden attól fog függeni, hogy milyen mennyire hatékony ez az alap, ezt majd menet közben tanuljuk meg. Önök tulajdonképpen a magán eh, ágazat beruházási modelljét próbálják meg eh, átvenni a Beruházási Bizottság létrehozásával. Kik lesznek ebben a bizottságban? A piacon eh, keresik meg őket, úgymond, és a másik kérdésem pedig ahhoz a tényhez kapcsolódik, hogy ennek az alapnak magánberuházói alapként kéne működnie. Fontos, hogy nemzeti preferenciák, politikai befolyásgyakorlás ne érvényesüljenek. Ha megnézem azt, hogy a hasonló alapok hogyan működnek, akkor az elején nagyobb projekteket favorizálnak, tehát nagyobb projektek kedvezőbbek, illetve megpróbálnak megfelelő egyensúlyt teremteni a kockázat a megtérülés és a költségek között. kérdésem a következő, hogyan lehet biztosítani azt, hogy az alap ne csak a nagyobb projektekre alokáljon eszközöket. Tehát feltétlenül felelősséget, felelősséget kell vállalnunk, hiszen Minél nagyobb a kockázata az alapban, annál kevesebb lesz a támogatás a magánszféra részéről, és nem fogjuk megkapni a megfelelő finanszírozást. Yeah, your point of uh, the management is relevant. Igen, ami a menedzsment kérdését illeti, a cél az az, hogy úgymond a piacról vegyünk fel megfelelő szakembereket, ez egy nyílt verseny, bárki pályázhat, de fontos, hogy ezek a személyek tisztában legyenek a magánszféra igényeivel. Következő felvetés, hogy hogyan kerül ki azt, hogy csak a nagyobb projekteket választja ki az alap, a leginkább megtérülő projekteket. Ez nem mértékben attól függ, hogy milyen megvalósítása lesz az alapnak. Én nem tudom képzelni azt, hogy eh, a beruházási politikai iránymutatások mellett a menedzsment összeveti egymással a pályázatokat, és hogyha nagy beruházások vannak, amelyek nagyon sok új munkahelyet teremthetnek, kisebb eh, bekelyet, életképesebbek, akkor nem tudom, hogy egy ilyen esetben mit tennének. Ez természetesen a beruházási bizottság kezében van, de nagyon fontos, hogy tisztában legyünk ezzel a típusú helyzettel. Én a nagy és a kisebb projekteket ötvözni szeretném egymással, és hogyha az az cél, hogy a potenciális növekedést erősítsük, akkor néha kisebb jellegű kísérleti projektek rendkívül fontosak lehetnek, hiszen ezek nagyon sok új lehetőséget teremthetnek, és új munkahelyet hozhatnak létre, de első szakaszban természetesen ez egy kockázatos tevet Elnök, köszönöm végezetül ma délután Pauta kolléga a szocialistákra. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm Katajnán úr, köszönöm szépen, hogy újból eljött a parlamentbe, az Ekon szakbizottságban. Hangsúlyozta a magánberuházások fontosságát. Én azt gondolom, a beruházások megtérülése nem szólt, hogy attól függően, hogy milyen finanszírozást kapott, hogy magánállami vagy vegyesen, és természetesen az EU költségvetése limitált. És éppen a korlátok miatt, költségvetésbeli korlátok miatt nagyon fontos a, igen, kockázatos magánberuházásokra összpontosítani. Első kérdésem a következő. Elképzelhető az, hogy a hangsúlyt tekintve egy eltolódást látunk a magánberuházásoktól a közberuházások felé. És második kérdésem pedig az, ön azt mondja, hogy arra bennünket, arra bátorít bennünket, hogy rábírjuk a tagországokat arra, hogy vegyenek részt ebben a finanszírozásban. Ön hogyan tervezi a tagországokat magukat motiválni? Köszönöm. Köszönöm. Azért összpontosítunk a magán beruházásokra, mert ez probléma. A magán ágazat nem ruház be annyit Európában, mint amennyit korábban, illetve amennyit beruházni tudna, illetve amennyi beruházás kéne, hogy érkezzen a magán ágazattól. A magánszektor sokkal gazdagabb, mint korábban, de számosok miatt nem használják fel a pénzeiket, illetve a hozamaikat, életképes beruházásokra Európában. Éppen ezért hoztunk létre egy új struktúrát, egy új alapot, megpróbáljuk megosztani a magán szférabeli kockázatokat olyan országokról, és beszéltünk, amelyek túlzott deficit eljárás vannak, nem engedhetik meg a társfinanszírozást. Hogyha az ilyen országok magánszféra is hajlandóak lennének beruházni, akkor ezzel változást érhetnénk el. És amint a magánberuházások normál szintje valósul meg, úgy a foglalkoztatásban is ugyanez lesz igaz. illetve több bevétele lesz a kormányoknak a költségvetésükhöz. Az állami ágazat természetesen beruház, ez pedig igen pozitív, és én arra bátorítanám a tagországokat, hogy tegyék prioritásra a magánberuházásokat, még akkor is, amikor a költségvetés összpontosítanak. Remélem, hogy sikerült ezzel megmagyarázom, hogy miért összpontosítunk a magánszektorra. A tagországokkal folyamatosan egyeztetek, illetve megpróbálom elmagyarázni számukra a lehetőségeket. Az ala működőképes, még a tagországok hozzájárulása nélkül is, de természetesen hogyha megfelelő tőkét eh, tesznek bele ebbe a folyamatba, akkor nagyon sok munkahely is született és számos európainak eh, lesz munkája. Ami a állami beruházásokat illeti, egy további felvetésem van még, az új alap ebben a szakaszban takországi hozzájárulás nélkül nem tudna 60 milliárdot beruházni, de az EBB évente ennyit ruház be, de ezek úgymond megfelelnek az állami beruházásokhoz. Um, Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák! Remélem megértik, hogy most nem következik be a spontán hozzászólások időszaka. 4.32 van, úgyhogy gyakorlatilag betartottuk az időt, de 5 órakor az Hajer úr itt lesz körünkben, és még, addig még egy napi rendi pontunk van. Ebben a majdnem fél órában jó lenne azt megbeszélni, és elkerülni azt a esetleges lehetőséget, hogy nem jut idő az összes módosítás megbeszélésére. Köszönöm szépen, Katalin úr, hogy elfáradt ide, és remélem még találkozunk. So, corporate governance, long-term... Vállalati igazgatás. A következő témánk. Ole Lubrice, ennek a kérdésnek a jelentéstevője, mindjárt beszámol arról, hogy mi a véleménye a majdnem 200 módosítóról. Egyébként február 22-én, 23-án lesz a szavazás az illetékes bizottságban. Térjünk rá azonnal erre a kérdésre, és akkor lesz még arra időnk, hogy megbeszéljük. Köszönöm szépen! Először is szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak, hiszen az eddigi viták rendkívül érdekesek voltak. Megköszönöm az összes módosítót. Nagyon érdekes elképzeléseket hallott. A bizottság javaslatot számos ponton kívánjuk javítani, de vannak nagyon komoly kihívások is. A módosítók között koherenciát vagy kohéziót teremteni nem lesz könnyű több területen is eltérőek a vélemények. Vannak olyanok, akiknek egyáltalán nem tetszik a bizottsági javaslat, és mindent megtesznek azért, hogy azt szétrombolják. De azt hiszem, hogy az arany középút a legtöbb esetben megvalósítható. Sok helyen lehet megoldást találni, és ez lehetővé teszi azt, hogy európai hozzáadott értéket hozzunk létre. Sokan aggódnak amiatt, hogy túlságosan magasra, magas célt jelölt meg az Európai Bizottság. Én azt szeretném ezzel kapcsolatban elérni, hogy a jogi szöveg konkrétabb legyen, koncentráltabb, meglátjuk majd a szavazás során, hogy mindenből mi lesz, de a válaszok nem feketék vagy hevér, fehérek, mint általában most is, az igazság valahol középen van. Ami a, a részvényesek azonosítását illeti, hogyan lehet beazonosítani tehát egy részvényest, azt hiszem találok majd olyan megoldást, amit a többség támogat. És ez vonatkozik az átláthatósági tételekre is. A különböző tanácsadók, illetve intézményi befektetőkre vonatkozó rugalmasságra gondolok. Azt hiszem nagyon rugalmas vagyok én is a módosítók befogadását illetően, mindegyiket szívesen megvitatom. És szerintem a különbségek, a nézet, eltér, nézet különbségek nem áthidalhatatlanok. Ami a díjazást illeti, nagyon érdekes módosító javaslatokat kaptam, amelyek számos irányba mutatnak. Ha megpróbáljuk, akkor elképzelhető az is, hogy még ezen a téren is sikerül egy kompromisszumot valahogy kialakítani. Szeretném, hogyha az ECON ezzel kapcsolatban egy modellértékű véleményt fogalmazna meg, aminek aztán hatása is lehet. Nem könnyű vállalkozás, de szerintem nagyon fontos, hogy az igazással kapcsolatban tudjuk mondani valami korszakalkotót. A kapcsolat felekkel folytatott ügyleteknél kompromisszumot kell elérni, átláthatóságra kell törekedni. Átláthatóságot kell követelnünk az összes kapcsolat felekkel folytatott ügyletben, és ezzel a témával kapcsolatos legtöbb problémát meg is tudjuk oldani. Hogyha a részvények, ha a részvényesek nyomon tudják követni, hogy mi történik, akkor a jelenleg használatos, nem megfelelő gyakorlatnak véget tudunk venni. Egyéb kérdésekben rugalmas vagyok, de a lényeg, a vezérfonal a rugalmasság. Egy általános jellegű megjegyzéssel szeretném most zárni. Ha az ember elolvassa a javaslatot, akkor az érzése alakul ki az embernek, hogy a belső piacot akarjuk megerősíteni, és azt akarjuk elérni, hogy a részvényesek munkáját megkönnyítsük. Jelenleg nagyon sok akadályjal kell megküzdeniük a részvényeseknek, ezeket az akadályokat kell megszüntetni. Ugyanakkor ez a javaslat a tőkepiaci unió irányába történő első lépés, ezt akarjuk ugye felépíteni nehezen veszem azt be, hogy normális esetekben nem tudom elfogadni azt az érvet, hogy a belső piacnak rosszat teszünk ezzel a javaslattal. Nem, éppen ellenkezőleg fontos, hogy legyen annyi bátorságunk, hogy jól nyúljunk ehhez a belső piachoz. Hogyha működőképes belső piacot szeretnénk, akkor azzal nem elégedhetünk meg, hogy tagállami hatáskörbe soroljuk a vállalatigazgatást. Nézek a jövő hetek elej, elébe, hogy kialakulhasson a vita, és köszönöm szépen. Köszönjük szépen, Ola. Az árnyék jelentéstevők közül most először is András Schwab kap szót a néppárt részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is nagyon szépen köszönöm Ludvigson kolléga szavait, már a legutóbbi ciklus során közösen készít, is készítettünk egy jelentést, a, bár legutóbb én voltam a jelentéstevő, és ő az árnyék jelentéstevő, nem tudom, ez megkönnyítette a dolgot, vagy sem, de minden esetre egyetértek vele, amikor azt mondja, hogy valahol félúton található az igazság. Természetszerűleg én egy kicsit máshogy látom a dolgot, mint ő, és bevezetőül szeretném elmondani, hogy az illetékes júri szakbizottság még gondolkodik azon, hogy összességében elutasítja esetleg a jelentést. Gondolkodhatunk erről nagyon sokféleképpen, de azért el kellene gondolkodnunk arról, hogy hogyan is járunk el, hogyha ez tényleg megtörténik. Miért van az, hogy egy júri gondolkodik azon, hogy elutasítja a szöveg egészét, de azért, mert a vállalat irányítási javaslat Egyrészt a közgyűlést egy döntéshozó szervé alakítaná át egy tőzsdéjegyzett társaság esetében. A kontinentális Európa területén ez eddig nem így volt, kicsit ellentmond az eddigi rendszernek. És másrészt itt van a javadalmazási politika és a kapcsolt felekkel folytatott ügyletek kérdése. Ezekben az esetekben lenne átvihető a döntéshozatali jogkör. Mielőtt azonban erre részletesebben kitérnék, szeretném elmondani, hogy nagyon örülök, hogy Ludvigson kolléga nyitott arra, hogy esetleg kompromisszumos módosítók révén egyeztetünk itt még, és egyfajta arany középutat találunk. Abban egyetértek vele, hogy a vállalatirányítási rendszernek meg kell teremtenie a hosszú távú és átlátható javadalmazási politika alapjait, Európában ugyanis ez még nem teljes körülön elterjedt. Ami az átláthatóságot illeti, ezt teljesen támogatom, de a közgyűlés döntéshozatali grémiumá alakítását kicsit szkeptikusan szemlélem. Nem tudom, hogy rám gondolta, amikor azokról beszéltek, hogy mindig a belső piacot védik, de minden esetre én is támogatom persze a belső piacot, és szerintem is fontos, a tőkepiac orientált vállalatok támogatása, de fontos, hogy legyen egyfajta célzott irány, és a közgyűlés, mint döntéshozatali grémium átalakítása ezen a két említett területen szerintem nem feltétlenül üdvös. Ezért a frakcióm nevében én magam is készítettem egy sor módosítót, és Szívesen megbeszélem ezeket Ludwigson kollégával részletesen is. Szerintem a javadalmazási politika területén az átláthatóságot igenis meg lehet teremteni a közgyűlés szintjén. Ezt a problémát azonban szerintem megoldhatjuk úgy, hogy a közgyűlés ezzel kapcsolatosan ne hozzon határozatot, mert ugye nyilván nem ez a ö, célja. Végül azonban nyilván a vezetőség, az igazgatóságnak nem lesz más választása, mint hogy kövesse a közgyűlés által megfogalmazott véleményt. Ha azonban ezen az úton indulunk el, nevezetesen, hogyha a közgyűlés nem hoz kötelező érvényű határozatot, döntést, akkor fenntarthatnánk az eddig meglévő rendszert, miközben az átláthatóság ügyét elősegítjük. Igaz ez a kapcsolatfelekkel folytatott ügyletekre is némileg. Itt látnunk kell, bármennyire is szeretjük és támogatjuk a belső piacot, hogy vannak olyan tagállamok, mint például Olaszország, ahol az elmúlt évek során már igen kemény erőfeszítéseket tettek. Ezen a téren ezt nem kétrőjelezhetjük meg. Nyilván az átláthatóság növelése a cél, de azt akarjuk, hogy a vállalkozások továbbra is hatékonyan tudjanak működni a termelési láncolatban. Itt szerintem még sokat teendő, de persze nagyon szívesen cserélek erről lesz a továbbiakban is. Köszönöm. Köszönjük Schwab kollégának. Kate Wimburn, ECR. Köszönöm szépen, elnök úr. Fox úr sajnos nem tud itt lenni, ezért nem tudja közvetlenül elmondani, hogy mi a véleménye, de felolvasnám a jegyzeteit. Bár jó magam nem ismerem teljes körülön a dossziét, úgyhogy a türelmüket kérem. Az ECR elismeri, mennyire fontos és jó a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzése, ezért üdvözöljük az erre és az átláthatóság növelésére vonatkozó intézkedéseket, nagy mértékben támogatja az ECR ezt az irányelvet, illetve annak módosítását. Ugyanakkor azonban tisztában vagyunk azzal is, hogy nagyon sokféle részvényesi modell létezik EU szerte, ezért nagyon nehéz lenne egy az egész EU-ra vonatkozó megközelítést találni. A szubszidiaritás fontos szempont a részvényesi szerepvállalás javításában, és el kell kerülni azt, hogy további terhek háruljanak a vállalkozásokra. Fox úr ezért a javadalmazási politikára összpontosítja módosítóit, illetve az irányelv működőképességének egészére vonatkozólag fogalmazta meg módosítóit. Fontos a javadalmazási politikában az összeférhetetlenség elkerülése, és mindenképpen biztosítani kell, hogy a javadalmazási politika világos, közérthető legyen, és legyen egy kapocs a javadalmazási politika, a teljesítmény és a stratégiai célkitűzések között. Ehhez hasonló elvek már érvényben vannak az Egyesült Királyságban 2013 óta. Emellett a javadalmazás városi politikában megmutatkozó arány, arányt ki kell mutatni éves szinten is, az igazgatók és alkalmazottak javadalmazása közti arányra gondolok itt. Ez fontos a hosszú távú működés és a beruházások szempontjából is. A javaslat értelmében, illetve a módosítás értelmében könnyebben ki lehetne mutatni, hogy a javadalmazási politika egy hosszabb időszakon keresztül hogyan alakul. A korábbi irányelvekkel való összeegyeztethetőség szempontjából fontos, hogy a beruházási stratégiára vonatkozó tájékoztatás is megvalósuljon. Fox úr úgy gondolja, hogy az irányelvnek minden esetet, mindenek előtt az egyéni mandátumokra kell vonatkoznia. Emellett a részvényesi szavazás kapcsán is módosítókat nyújt be Fox úr, amelyek arra vonatkoznak, hogy adott tagállamok bizonyos tranzakciókat kivételként kezeljenek. Nagyon óvatosnak kell lennünk, amikor független jelentéseket készítünk egy-egy piacról. Biztosítanunk kell azt, hogy megfelelő egyensúly érvényesüljön a részvényesek jogai között egyrészt, másrészt pedig gondoskodni kell arról is, hogy ne háruljanak túl nagy terhek a vállalkozásokra határokon átnyúló tevékenység miatt. Fox úr reméli, hogy a Júr és az Ekon szakbizottság közi vita arról, hogy mely szakbizottság az illetékes ebben a kérdésben hamarosan lezárul, és kedvezően zárul le a vita mindkét fő számára. Karafon Juvenhuizen az ALDE részéről. rapporteur, Mr. Ludwigson. Köszönöm, először hogy szeretnék köszönetet mondani Ludwigson úrnak, a jelentéstevőnek, és az összes árnyék jelentéstevőnek, aki sokat segített. Úgy érzem, hogy ezekkel a javaslatokkal sokat lehet javítani a javaslaton, mert nagyon ígéretes célkitűzéseket fogalmaz meg a javaslat az európai KKV-k, illetve az európai vállalkozások versenyképességének növelése a részvényes státuszán kezelén. Nagyon jó, tehát a célok, kérdés csak az, hogy ezt milyen eszközzel érjük el. Fontosnak tartom a kisebbségi részvényesek kezelését. Úgy érzem, úgy érzem, hogy a kisebbségi részvényesek kezelése kulcsfontosságú. Nem gondolom, hogy egyetlen megoldás mindenkire alkalmas lenni. Úgy gondolom, hogy elveknek kéne, elvek kellene, hogy kormányozzák ezt a kérdést. Az átláthat, a rugalmasság nagyon fontos, ez az átláthatóság is számomra legfontosabb a részvényesek azonosítása, a díjazás, a fizetés, illetve a kapcsolat felekkel folytatott ügyletek. Fontosnak tartom, hogy azonosítani lehessen a részvényeseket, hogy megfelelően átlátható legyen a kommunikáció. A részvényesekről szóló információt természetesen biztonságosan kell kezelni, hogy a magánélethez való jogot ne sértsük. Úgy gondolom, hogy semmiféleképpen sem szabad negatívan befolyásolni a vállalatok vagy vállalkozások versenyképességi helyzetét. Nem szabad, hogy éppen az ellenkező hatást érjük el, mint amit szeretnénk. Ami az igazgatók díjazását illeti, tagállamoknak azt hiszem, hogy meg kell adni azt a lehetőséget, azt a rugalmasságot, hogy erről a vállalatok bölcselek. Viszont jelenleg Európában nem egyforma a különböző vállalatok szerkezési struktúrája, ezért nagyon nehéz egyetlen szabályt kidolgozni az összes vállalatra, nem is beszélve arról, hogy sokszor egészen más profilja is ezeknek a vállalatoknak. A különböző vállalkozásoknak másmilyen a szerkezete, és sok, tagállamok, sok tagállam a kapcsolt felekkel folytatott ügyletek kérdését már tagállami szinten rendezte. Úgy vélem, hogy tagállami hatáskör az is, hogy a napi tranzakciókat kivonja az jogszabály hatás, hatája alól. Végezetül, elnök úr, hadd mondjam el azt, hogy nem szabad az átláthatóságon, a fenntarthatóságon és a versenyképességi célokon túllépnünk. Köszönöm szépen a GUE képviseletében, Miguel Dígász. Köszönöm szépen, elnök úr. Itt egy nagyon fontos anyagról van szó, amely azt mutatja, hogy a piacnak a különböző érdekek között hogyan kell mérlegelnie. Ez pedig egy elméleti tematikához is kapcsolódik, amelyet már megvizsgáltak, számos információról van szó, és ez a probléma az eredeti irányelv kapcsán is megmutatkozott már. Ez a javaslat azt példázza, hogy nehéz az értékelés. A tényleges probléma az annak szükségessége, hogy a részvényeseknek rövid távon is haszonra kell szert tenniük, amely a fenntartható fejlődés elveinek ellentmond. Ez a tényleges probléma, hogyha a teljes figyelmet a részvényesek bevonására és az átláthatóságára összpontosítanánk, a az átláthatóság nagyon fontos, de hogyha a részvényesekre hegyezzük ki mindezt, akkor igazából a célt elvétjük, hiszen az egyetlen módja annak, hogy hogyan tudjuk ezt az ellentétet feloldani, illetve hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy a vállalatok hosszú távon kezdjenek el gondolkodni, ez azt feltételező elő, feltételezi elő, hogy azok a szereplők kapcsolnak bele a folyamatba, amelyeket ténylegesen érinti a közép- és hosszú távú fejlődés. Hát ők kapcsolódnak a vállalkozáshoz, a beszállítók, az ügyfelek, a munkavállalók, a helyi közösségek, és azt gondolom, hogy itt kéne változtatnunk, illetve biztosítanunk azt, hogy a hosszú távú fenntartható menedzsment valósuljon meg. Ezt várják tőlünk a vállalkozások is, és a módosítók is erre mutatnak. Tehát a demokrácia nem fog megállni a vállalkozások kapuja előtt. Nagyon fontos jobb összekötetést teremteni a szakszervezetek, a munkavállalók és a vállalatok között, hiszen nekik az a fontos, hogy megmaradjon a vállalkozás hosszú távon a részvényesek szintén, és nyilván legitív érdekeik vannak, ezek kapcsolódnak a termelékenység kérdéséhez is, ami a javadalmazást illeti. Itt azt gondolom tovább tudunk lépni, a javaslat nem igazán konzekvens. Az Európai Unióban ezt el is ismertük, vannak nem régi publikációk, amik egy vállalaton belül 1,66 arányokról beszélnek, tehát fizetésbeli különbségekről a munkavállaló és az igazgató között. Úgy érzem, hogy ez szociális szempontból sem vállalható, éppen ezért nagyon fontos lenne egy tovább lépni, illetve fair kritériumokat rögzíteni. Ezek természetesen politikai kritériumok lennének, de azt gondolom, hogy ez nélkülözhetetlen az igazságossághoz. Köszönöm az utolsó ennyi jelentést, tövő Morris McCarthy. Azzal szeretném kezdeni, hogy elmondjam, eh, szimpatizálunk a célokkal, és mondósítóink is eh, arra irányulnak, hogy javítsák az eredeti bizottság javaslatot. Egy pozitív rendeletet eh, tudnánk kialakítani, amely a részvényesek, illetve azon személyek közötti kapcsolat javításában, akik kezelik az alapjaikat. Vannak olyan kollégák, akik meg szeretnék akadályozni az átláthatóságot, hogyha versenyképes piacon akarjuk egyesíteni különböző érdekleteket, akkor megfelelő szabályozásra van szükség. Módosítás, módosítunk három fő területre. Összpontosítanak a nagyobb átláthatóság, a felelősségvállás a részvényesek felé, illetve egy proaktívabb megközelítés. Módosítóinkban hangsúlyozzuk azt, hogy nagyon fontos a teljes átláthatóság, a szigorú jelentéstétel, a kötelező érvényjelentés készítése, a profitokról, ezek felhasználásáról, illetve az állami támogatásokról. Két módosítónk a beszámolási kötelezettségekre vonatkozik, és az átláthatósági kritériumoknál is ezeket már megfogalmaztuk. Nagyon fontos arra is beszámolni, hogy milyen tagországokban mennyi haszonra tettek szert, illetve olyan harmadik országokban, ahol leányvállalataik vannak. Kötelező érvényűvé szeretnénk tenni a mérlegek tételét, a beruházásokról is, Nagyon fontos, hogy eh, készüljenek részletes környezeti e, elemzések is, illetve a közös eh, értékelés elkészítése a nem eh, elégethető szénről. A foszilis üzemanyagok arányának használata csökken, nagyon fontos tudni azt, hogy az ezzel együtt járó kockázat mekkora, hogyha valaki részvényesként bekapcsolódik ebbe a folyamatba. Úgy érzük, hogy a részvényesi testületeket részvényesi paneleknek kellene nevezni. Nagyon fontos eh, a pénzügyi közvetítők, eh, illetve a részvényesek közötti kapcsolat eh, javítása. illetve minden olyan személy bevonása, akikkel kapcsolatba kerül egy vállalat. Nagyon fontos a külső auditorok, tanácsadók megjelenítése, és fontos, hogy ne legyenek személyes konfliktusok. Ez azt jelenti, hogy egy ilyen szakembernek kötelessége a tények tükrében eljárni, és nem támaszkodhat számos személyes érdekekre. Szeretnénk az igazgató e, esetében jelentős büntetéseket e, kivetni, amennyiben e, szabálysértés történik bármely eu tagországban. Köszönöm a jelentéstevő munkáját, és várom az ennyi jelentéstevő külését két hét múlva, ahol a különböző megközelítésekről részletesebben lesz alkalmunk egyeztetni. Köszönöm az árnyék jelentéstevők hozzájárulását az Európai Beruházási Bank igazgatóját 17 órára várjuk, még nem érkezett meg. Éppen ezért van még néhány percünk, ha valakinek eh, van megjegyzése, mielőtt Ludvigson úrnak eh, ismét megadnám a szót. Ha ez nem így van, akkor Óriának adom meg a szót. För en intressant debatt Köszönöm szépen, nagyon érdekes volt a vita. Sok különböző javaslatot hallottunk. Ültem már egy vállalat igazgat, igazgatói tanácsában, ezért tudom, hogy mennyire fontos az átláthatóság, és az is nagyon fontos, hogy a részvényesek befolyáshoz jussanak. Most már csak az a feladat maradt rám, hogy megpróbáljam valahogy, valahogyan összeegyeztetni ezeket az álláspontokat, hogy kompromisszum alakuljon ki. Célunk ugyanis az, hogy meg tudjunk egyezni abban, hogy hogyan akarjuk módosítani ezt a jó javaslatot. Köszönöm még egyszer, és a fennmaradó kérdésekben még várom az elképzeléseiket. Köszönöm. Köszönjük szépen, Óla, ahogyan elmondtam az elején, február 23-án, 24-én fogunk itt az Ekon szakbizottságban szavazni. A júri szakbizottság az életékes, És ott pedig március 24-én lesz a szavazás. Kérdezem a titkárságot. Igen, pont időben vagyunk, 17 óra van, és megérkezett Hoyer úr, az LBB elnöke. Kérem is Hoyer urat, hogy fáradjon ide. ja das hat doch wunderbar geklappt. Okay. Danke.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 Kedves kollégák, engedjék meg, hogy üdvözöljem az Európai Beruházási Bank elnökét, Vernet Hoyer urat. Kialakult már az a gyakorlat, hogy rendszeresen eszmecserét szervezünk vele. Idén különösen érdekes lesz ez az eszmecsere, hiszen a Beruházási Bank az egyik legfontosabb szereplője a Juncker csomagnak. Az ECON is szeretne fontos szerepet játszani az EP-n belül, hogy az ezzel kapcsolatos, az EFSZ-vel kapcsolatos bizottsági javaslatot módosíthassuk. Örülnénk annak, hogy a hasonló eszmecseréket lehetne még szervezni itt az ECON ülésein, olyan kérdésekben, ahol az Európai Beruházási Bank érintve van. Az ECON és a kont szakbizottság felvázva elnöklik ezeket a folyamatokat. Idén az ECON az illetékos, Urtaszán úr, a spanyol kontingensből a jelentéstevője, és Luxemburgba el fog majd látogatni, hogy megtekintse az Európai Beruházási Bank központját. Másfél van a találkozónak erre a részére, először meghallgatjuk Hoyer úr bevezető beszédjét, utána pedig utána pedig hasonlóképpen ahhoz, ahogy az imént tettük ezt Katainen úrral, 5 perces kérdés-válasz blokkokat fogunk meghallgatni. Nem szaporítom tovább a szót. Hoyer úrnak adom meg a lehetőséget, hogy megtegye bevezető beszédét. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagy megtiszteltetés örös öröm számomra, hogy visszatérhettem ide az Európai Parlamentbe, és ehhez a szakbizottsághoz látok itt új arcokat is. Nagy öröm, hogy mindenkivel találkozhatok. Szeretnék arról beszámolni, hogy mit is tett a bankunk 2013-ban. De azt hiszem, hogy hogy nem csak erről lesz ma, az a hogy nem csak erről lesz ma szó. Lehet, hogy 2015-ről és 2016-ról is beszélnünk kell. 2013 nagyon fontos év volt a bank számára, nagyon sok kihívással kellett megküzdenünk. A 2012-es döntéseket ugyanis 2013-ban kezdtük el megvalósítani. Emlékeztetőül elmondanám, és ez azután akkor történt, amikor megérkeztem, 2011-12 határán. Tehát akkoriban a válság előtti szintig csökkentett le, le a bank a tevékenységét, miután rendkívül sokat költött a bank arra, hogy a Lehman Brothers bukása után a válság első hullámát valahogyan megfékezzük. Nagyon hatékonyan használták fel tehát a bank tőkéjét, azt hiszem, hogy nagyon jót tettünk az európai iparral, illetve kkv kel is, de ez azt jelentette, hogy 2013-ra prociklikussá vált a bank. Föl kell ezt tenni a kérdést, hogy valóban egy európai beruházási banknak prociklikussá kell lennie? Amikor is el kellett volna kezdeni takarékoskodni a pénzügyi válság második hullámára való tekintettel? Elkezdtünk gondolkozni a megoldáson, és az a döntés született, hogy tőkeinjekciót kap a bank. ...230 milliárd euró volt a fizetési mérlegünk egyenlege 2011-ben. Ugye az 58-as a a 1958-ban, amikor a romai szerződést aláírták, akkor ugye felajánlások érkeztek, a, a bankba be kellett volna fizetni, de több olyan tagállam is volt, aki ezt elfelejtette. Tizenegy milliárdot fizettek be az elejétől kezdve, és az volt az elképzelés, hogy a tőkeinjekció az 10 milliárd euró lenne. Ezt arra használtuk volna fel, hogy plusz befektetéseket vonzunk Európa különböző részeiről. 180 milliárd euró értékben. Tehát három év alatt plusz 180 milliárd befekt, nyi befektetés. Ez volt az elképzelés, vagy ígéret. Az ember néha ilyen ígéretek miatt álmatlan éjszakákat kell, hogy kiálljon, de már meg nyugodtam, hiszen az első két év után elmondhatom, hogy 2015 végére, ami ugye a tőkeinjekció utáni harmadik év, túlléptük ezt a plusz beruházási határt. Tehát ilyen szempontból minden rendben van. Ez volt a helyzet 2012-ben, aztán végigdolgoztuk a 2013-as évet, ami nagy kihívás volt a bank számára. Képzeljük csak el. Nem lehet évente 20 milliárddal kiszélesíteni a beruházási volumunkat, és aztán ezt a piac majd valahogy a piac ezt majd valahogy fel felszívja, a piac ugyanis eléggé üres volt, úgyhogy a helyzet eléggé kínos volt. Ezt számadatokkal illusztrálnám. A beruházási bank a legnagyobb, több oldal, a lehető leg, a, a világ legnagyobb multilaterális fejlesztési bankja minden tevékenység tekintetében. A fizetési mérlegünk kétszer akkora, mint a Világbanki A világbanknak egyébként nagyon pontos fejlesztési programjai, projektjei vannak. 700 alkalmazottuk van, nekünk 2000 alkalmazottunk van, és körülbelül kétszer annyi pénz felett rendelkezünk. Ilyen körülmények között nehéz volt 40%-kal növelni a tevékenységünket, de ezt sikeresen vettük ezt az akadályt. 2013 végére 72 milliárdos hitelt nyújtottunk. Az új hitelek 10%-a 10 az EU-n kívüli országokat illette meg, aztán Kelet-Európában és közel, Közép-Ázsiában, illetve a földközi tengeri térségben is nagyon komoly hitelnyújtó tevékenységet végeztünk. A beruházási bank a befektetési bank tevékenységének, beruházás vagy hitelnyújtó tevékenységének 97,7%-a mégis az EU-n belül, illetve a szomszédos térségekben történt. A tevékenységünkre az a jellemző, hogy elég nagy az átfutás, több hónapos is lehet, úgyhogy 2014-ben is éreztük még a 2013-as tevékenység folytatását. Az alaptevékenységünkön túl, tehát nagyon nagy volt a hitelnyújtási tevékenységünk. Általában egy beruházásnak az egy harmadát támogatjuk, tehát az egy harmadát teszi ki a mi fellépésünk. Ezzel ki lehet számítani azt, hogy 2014-ben milyen vagy mekkora hatással voltunk a reálgazdaságra plusz tevékenységei is vannak. Részletesen erre most nem számolnék be, de hogyha kérdéseik vannak, akkor természetesen nagyon szívesen. A KKV-k az Európai Beruházási Alapon keresztül részesültek segítségben. Ott két részvényes van, két nagy részvényes van, mi és a bizottság, de ott vannak még az egyéb tagállami bankok is. Ez, az a, ez a helyzet. Mit, miért történt a tőkeinjekció, mit kezdtünk ezzel, mi az eredménye mindennek. Most rátérnék a Juncker csomagra. Ez szorosan kapcsolódik az Európai Parlament megválasztásához, és ahhoz, hogy az Európai Parlamentnek szerepe volt abban, hogy az Európai Bizottságnak ki legyen az elnöke. Az elnök jelöltek, ugye különböző elképzelésekkel álltak elő, Juncker úr júliusban számolt be ezekről az elképzelésekről itt a parlamentben. Ő szeretett volna Európában növekedést és munkahelyeket elérni illetve az innovációt elősegíteni. Ennek megvan az intellektuális alapja, és 2014-ben ezen kicsit segítettünk. 2014 elején arra kértem a szakértőket, a projekt szakértőket, hogy egy európai beruházási tervvel álljanak elő. Ugye sokat tanulunk arról, hogy nincs megfelelő beruházás Európában. Erről szeretném volna többet megtudni. Az elemzés végeredmény az volt, hogy a pénzügyi válság eleje óta, tehát a Lehman Brothers óta az EU-s tagállamokban átlagosan 15-20%-kal alacsonyabb a beruházások szintje. Nyilván nem egyforma a helyzet bizonyos tagállamokban, ahol nagyon súlyos volt a válság, a 2008-2009-es szinten megmaradt a beruházási szint 15-20%-kal alacsonyabban, mint a válság előtt. Ennyi befektetés hiányzik, de hogyha ezt kiszámítjuk, hogy a válság 7 éve alatt mennyit tesz ki, és ehhez hozzáadjuk a munka nélküliség faktorát, akkor Mindebből arra következtetése juthatunk, hogy Európa nem használja ki megfelelően a versenyképességi potenciáját. Ezért nem vagyunk elég versenyképesek. És van itt még egy hiányosság, az innovációs hiányosság. Az a helyzet alakult ki az EU-ban, hogy már több mint 15 éve a legfőbb a legfőbb part, partnereink az ASEAN, a kanadaiak, az USA, Japán mögött kullogunk innovációban. Évente átlagosan 1,1% a GDP 1,1%-ával kevesebbet fektetünk be ebbe, mint a többiek, és ugye ez már 15 éve tart. Megkérdeztek engem, hogy Mit tehetünk azért, hogy Európában jobb helyzetbe kerüljön a gazdaság, több legyen a munkahely? Ekkor erre azt válaszoltuk, válaszoltam, hogy az innovatív tevékenységet növelni kell Európában, államilag és a magánszférában is, és ehhez plusz beruházásokra van szükség Európában. Aztán az ECOFIN-ben volt egy tanácskozás erről. Sok miniszter azt mondta, hogy hát nincsenek projektek. És ha nincs projekt, akkor azokat nem lehet finanszírozni. Van itt egy beruházási hiányosság, ez mindenki számára világos, ez állami részről is így van. Miért nem töltik be ezt a hiányt? Ennek sok oka van. Bizalmatlanság, nehéz a költségvetési helyzet a tagállamokban, az EU-ban, nagy kockázatot kellett vállalni, amikor technológia, amikor nagy volt a technológiai kihívás egy-egy projektben, és ezeknek az összessége adta azt a hatást, hogy hiányzott, a, nem voltak meg a befektetések, pedig a likviditás megvolt. Ugye három évvel ezelőtt nem ez volt a helyzet. Amikor a tökényekció idején, vagy az előtt nem volt meg a likviditás, most már megvan. Nekünk az a feladatunk, hogy a reálgazdaságot segítsük, az EKB-nek nem ez a feladata, tehát föltesszük a kérdést, hogy hogyan lehet elérni azt, hogy a létező alapokat eljutassuk a reálgazdasághoz. Arra jutottunk, megvizsgáltuk, hogy ezt hogyan is lehet megtenni, és nem a Juncker csomaggal kezdtük, hiszen az is bizonyos feltételektől függ. Csak akkor lesz sikeres a Juncker terv, hogyha az EU költségvetési forrásokat jobban fel tudjuk használni, hogyha több magántőkét tudunk fölhalmozni, és hogyha az adminisztrációs költségeket csökkentjük, és ebbe a bankunk is beletartozik. Erre azt mondtuk, hogy jó, akkor mi azt javasoljuk a parlamentnek, hogy, hogy a, az EU-s költségvetésből 60 milliárdot megtartanánk a különböző garanciákra és hitelekre. Egy, egyéb bankok még 5 milliárdot, milliárddal ezt megtoldják, és ebből a garancia alapból, ezt a garancia alapot meg sokszoroznánk. 15-ös szorzóval dolgozunk, úgy véljük, hogy ez egy megalapozott és felelős számítás. Nap mint nap számolunk ilyen, számítunk ki ilyen, ilyen adatokat. Például a kutatási projektek, kutatási projektek rizikófaktorának meghatározásának. Ennyit a Juncker csomag raison d'être Az ECOFIN gyakorlatilag ebbe belement, most már csak azt kell megnézni, hogy mik lesznek a Juncker csomag részletei. A Juncker terv még nem állt fel teljesen. A stratégiai beruházás európai alap még mindig nem készült el, nem állt fel körülbelül be tudok erről számolni, de még nem állt össze a kép. Várni kell erre pár hónapot. Mi a lényeg? Az alap olyan struktúra, ami az, ami az EU bankrendszer az EU bankrendszerben van, tehát nem egy új EU-s intézményről van szó. A meglévő intézmények rendszere adja ezt ki ezt az alapot mi helyezzük el fizikailag, tehát a banki struktúrán belül kap ez helyet. Egy egészen különleges a helyzet, és az önöknek is fontos, az EU-s költségvetési EU-s költségvetés részeit használjuk fel arra, hogy ezzel garanciát nyújtsunk. Az általunk adott hiteleket az európai költségvetési garanciával kell valahogyan harmonizálni. harmonizálni. Önök részben felelősek azért, hogy mi lesz az EU költségvetésének sorsa. Tehát mindenképpen úgy kell ezt megoldani, hogy a bizottság bizalmát élvezék azok, akik döntést hoznak arról, hogy ebből az alapból hova jutnak el a pénzek. Tehát nem politikai testületre van szükség, hanem egy szakmai szervezetre. Nyilván erről a bizottság fog dönteni, meg fogunk velük egyezni. Tehát egy olyan embercsoportra van szükség, akik, akik szerintünk, akiknek szerintünk megvan a szakmai tudása, de a bizottság bizalmát is élvezik. ennyit, ami a, ennyi, ami a kockázatot élezi. Hogyha világos lesz, hogy hogyha a beruházási, ha a beruházási bizottság, az a szakmai testület megadja a zöld utat a projekteknek, akkor a bank igazgatói testülete, bankok igazgatói testületéhez kerül, hiszen mindenért vállalni kell a felelősséget, ami az EU-s költségvetésből származik. Ez nyilvánvaló. Tehát a bank különböző menedzseri szintjei fognak ezzel még foglalkozni. Csak akkor lehet. Akkor működőképes a dolog, hogyha a bizottság és a bank közösen kineveznek egy igazgatót és egy igazgató helyettest, akit vezetik ezt a folyamatot a létező struktúrákon belül. The, uh, question of the participation a részvétel kérdése, illetve mások részvételének kérdése meghatározó, és biztos vagyok abban, hogy Katajnen úr erről sokkal részletesebben számol, de mint ahogy én tudnék, de természetesen a tagországokat arra összpontosítjuk, arra szeretnék ösztönözni, hogy vegyenek részt, illetve magán ágazatot is. Három szintje van, amelyeken megvalósítható ez a részvétel. Egyrészt létezhet az alapba történő injektálás, másrészt a bank részvényének növelése, az EU bankjának tőkével, illetve projekt szinten is megvalósulhat mindez, ahol társfinanszírozást valósultunk meg nemzeti ügynökségekkel, illetve bankokkal. És ez az EBB projektjei mögött meghúzódó gondolat. Kereskedelmi bankokkal, kormányokkal, illetve a magánberuházókkal folytatott megbeszélések után az a benyomásom, hogy erre az együttműködésre a projekt szintjén kerül majd sor, és nem a metastruktúrában, mivel a magánberuházó hezitálni fog, olyan kérdésekben, ahol ő nem lát világosan, és fekete doboznak látja ezeket a projekteket, illetve más projektekkel összevetve, ahol, ahol beleszólhat, és robusztus olyan álló projektek esetében. Ami az EFSI-t illeti, ez az alap a plusz beruházásokat hivatott lehetővé tenni. Van még két plusz elem, amely kulcsfontosságos siker szempontjából. Az egyik a kkv amelyek ők a legfőbb kedvezményezettjei a hitelezésnek. 230 ezer KKV kapott támogatást, és a 2015-ös pontos adatok hamarosan rendelkezésükre állnak. Ez 23, 000, 23 milliárd euró, igen jelentős összeg és ezt eh, az összeget növelni fogjuk, különösen az Európai Beruházási Bankon belüli leányvállalatainkon keresztül a Juncker terv értelmében. A második megjegyzés, amely az alapra vonatkozik, illetve a KKV-k tevékenységére, ez a tanácsadói kapacitás. A tanácsadói szolgáltatások egyre fontosabbak a jövőbeni projektek szempontjából. Tapasztalatot gyűjtöttünk ezen a területen, amikor néhány évvel ezelőtt, egy évtized ezelőtt jelentős panasz érkezett meg, be, amiatt, hogy az, old, az új tagországok nehezen tudták felvenni az alapok eszközeit, tehát az abszorciós kapacitásuk rendkívül alacsony szinten mozgott, és ezek a tagországok kimondták azt, hogy szükségünk van a hitelre, viszont technikai jellegű irányításra, segítségnyújtásra, pénzügyi tanácsadásra is szükségünk van az adott projektek kapcsán, tehát tanácsadói szolgáltatások jöttek létre, létrejött a tanácsadói központ a PPP projektek, projektek számára, és a bizottság, illetve az EBB együtt működnek a projektek kialakításában, és amiket Kelet-Európában a struktúrális alapokból finanszíroznak. Az Európai Tanács júniusban Említettem azt, hogy nagyon fontos végre, hogy belássák a, belássa a tanács is, hogy nagyon fontos megszüntetni a különbségtételt a régi és új tagországok között. Számos projektnek szüksége van tanácsra, és a Juncker terv egyik legfőbb eleme az lesz, hogy a különbségeket áthidaljuk kelet-nyugat, észak-dél között a tanácsadói szolgáltatásoknál, technikai és pénzügyi szempontból is. Ennyit szerettem volna mondani, remélem nem beszéltem túl hosszasan. A Juncker terv kapcsán nagyon sok ellenérzés van, de ez pusztán az információ hiányra vezethető vissza. Éppen ezért szerettem volna elmondani azt, hogy én hogy képzelem a Juncker tervet. Köszönöm. Köszönöm szépen, Hoyer elnök úr. Elnézést, hogy itt késtem, de a lelnökön vezette eddig az ülés, a németek támogatják ön, reméljük, hogy jól érezte magát eddig is az ülés alatt. 5 perc áll rendelkezésre kérdés-válaszhoz, ezt mindenki figyelembe, amikor megfogalmaz a kérdését, ha 5 percben teszi ezt meg, akkor nincs ideje a válaszra. Fontosnak tartom, hogy így átfogóan meghallgathattuk az önbevezetőjét, Ludek Niedermeyer kolléga kap először szót. Köszönöm szépen, elnök úr, üdvözölni szeretném. A Katajnán úr folytatott vita folytatom mondandómat, ami az EFSZ-re vonatkozott. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó lépés, egy kísérleti jellegű projektről van szó, arról, hogy hogyan lehet a kormányokat jobban felelőssé tenni azért, hogy mi beruháznak bele a költségvetésből. Egy kísérleti projektről van szó, azt gondolom, hogy sikeres lehet, és mindannyian felelősek vagyunk ezért. Két technikai jellegű kérdéssel kapcsolatban van kérdésem. Az első a projektek kiválasztása. A projekteket úgymond a bürokraták választják majd ki, és én örülök annak, hogy ön a bizottsággal együtt hasonló javaslatot tesz, hogy ugyanúgy történjenek ezek a beruházások, mint a magánszférában, ne politikai döntés alapján válasszák ki a projekteket. A CFSI és a magáneszközök között nincs olyan szoros kapcsolat. Nem az a cél, hogy az alapozamát maximalizáljuk profitját, hanem hogy a projektek hatását. Tehát nem csak a komponenseket vizsgáljuk, hanem az eredményeket is. És itt a párhuzam a magánszektorral nem ugyanaz. Mi biztosítani szerettük volna azt, hogy azok a projektek, amelyeket az alap támogat, azok, azok a projektek, amelyek nem kérdőjelezik meg az alap részvételét. Meg szeretném kérdezni, hogy ön hogyan tervezi biztosítani azt, hogy a beruházási bizottság ezt figyelembe vegye, és ne pusztán az legyen a cél, hogy a pozitív hatást maximalizálják az alapra nézve. Tehát a költségek, kockázat és a profit között hogyan valósul meg az egyensúly annak érdekében, hogy maximalizált legyen a hozzáadott érték az európai gazdaság részére. Ami ennél fontosabb, ez azt jelenti, hogy nincs túl sok pénzünk, viszont maximalizálni szeretnénk a kockázatfelvevő kapacitást az alapnál, hiszen ha nem vállaljuk a kockázatot, akkor nem jelenik meg hozzáadott érték. Tehát mivel kisebb összeggel dolgozunk, nagyon fontos a ráfordítás. A beruházási alapoknál a költségek jelentősek, és ezek drága projektek. Tehát meg szeretném kérdezni, hogy a költségstruktúrát eh, hogyan tervezik eh, felállítani, az administratív költségeket, kiadásokat hogyan tervezik lefedni, annak érdekében, hogy megfelelő szociális kapacitással is bírjon az EFSI. Holyarul. Köszönöm szépen. Nagyon izgalmas kérdéseket hallottunk, és ezeket még nem tudom mind megválaszolni. Bizonyos kérdéseknél élénk tárgyalásokat folytatunk, amilyen pénzügyi kapcsolatokat illeti a bizottság között. Nyáron hoztunk egy megállapodást, az úgynevezett FAFA megállapodást, és ebben a megállapodásban kezeltük a szolgáltatások kifizetését és a banki szolgáltatások kifizetését, ezeket a bizottság fogja fedezni. Nagyon nehéz tárgyalási folyamat eredményeként született meg a megállapodás, az éveken keresztül tartott. 2014. júliusában sikerült ezt lezárni, és a bizottság szeretné ezt a megállapodást most az EFSZ-re alkalmazni a Juncker terv kapcsán. Tehát a díjak kérdése még vitatott, és ezért még küzdenünk kell, hiszen nem elfogadható az, hogy úgy tegyünk, mintha mindez nem kerülne semmibe. Írásban is megvan, hogy ez egy nagyon költségigényes folyamat. A második pont a bizottság szerepe. A bizottság javaslatot kap, miután a bank be szeretne mutatni egy projektet a bizottságnak. Ekkor ez a beruházási bizottság megnézi azt, hogy az EU garancia kritériumi teljesültek-e, hogy ez stimmel-e, a kritériumok rendben vannak-e, illetve a bank politikája, amelyet a parlamentár kormányokkal megvitattunk, hogy ez illeszkedik-e az energiapolitikába, az éghajlati politikába, megújuló energiaforrások politikájába. Ez egy döntési folyamat eredménye bankon felül, éppen ezért mindez, ami a mérlegben megjelenik a bankban, fontos, hogy erről a kormányzó tanács döntsön a bankban. És a második megjegyzés, nem a beruházási alap feladata mindez, és nem az EU bank feladata a projektek finanszírozása, támogatása, amelyeket más módon is lehetne finanszírozni. Tehát fontos, hogy európai többletértéket tükrözzenek ezek a projektek, és amit a magám szféra magától meg tudom lenni, azt tegye is meg. Köszönöm szépen a szatista képviselőm, Péter Simon. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is technikai részletekre szeretnék rákérdezni, és tudom, hogy az önök bankja nem egyedül dönt a konkrét végrehajtásról, hanem sok más szereplő is hozzá fog járulni mindehez, a parlament, a bizottság és így tovább. Mégis érdekelne a véleménye, hogyha egy csomó technokrata, és most itt nem negatív konnotációjára gondolok a szónak, hanem szakértő szinonimájaként használom, tehát hogyha szakértők határoznak arról, erről az egészről, akkor hogyan érhetjük el azt, hogy a politikai célok is érvényesüljenek? Ugye mi úgy döntöttünk a parlamentben, a parlament költségvetési szakbizottságában, hogy milyen arányban részesüljenek a forrásokból a különböző területek. Hogyan tudjuk elérni azt, hogy ennél a nagy beruházási csomagnál az európai szakpolitikai eh, célkitűzések, amelyek összhangban vannak a költségvetéssel, továbbra is érvényre jussanak. Második kérdésem. 15 éven keresztül játszottam aktívan szerepet különböző szinteken a strukturális alapok eh, végrehajtásában, így tudom, hogy hol vannak problémák, tudom, hogy eh, a projektek szintjén például milyen problémák merülnek fel, és azt látom, hogy a KKV-k részéről például a bürokrácia, a bürokratikus akadályok az egyik legfőbb gond. Mi a parlament részéről próbáljuk ezeket lebontani, de a Regi Szakbizottság például nagyon odafigyel arra, hogy nehogy visszaélések történjenek a forrásokkal, és sokszor a bizottságon kérjük számon az esetlegesen felmerülő visszaéléseket. Hogyha az önök esetében bizonyos projektek finanszírozásáról döntenek, ugyanez a vita fog itt felmerülni, hogyan biztosítjuk azt, hogy a KKV-k számára ne legyenek túl nagyok a terhek, de hogyan tudjuk ugyanakkor szavatolni azt, hogy optimális módon használjuk fel a forrásokat, és a lehető legkisebb arányban kerüljön sor visszaélésekre. És harmadik, illetve utolsó kérdésem, Németország egyik gazdaságilag legelősebb régiójában voltam tevékeny, ezért tudom, hogy az innovatív kis startupok esetében nagyon nagy gondok vannak. Sokszor nem tudnak finanszírozáshoz jutni, mert ugyanannyi szakértőre van szükség egy-egy projekt kialakításánál például a beruházók oldaláról is, mint például egy közepes projekt esetében. Hogyan tudjuk azt szavatolni, hogy a startupok is megfelelő eh, finanszírozáshoz jussanak? Hajár úr, két perc. Nyilvánvalóan a célkitűzéseket mindig szem előtt kell tartani, ha visszatekintünk az elmúlt évre, akkor is azt látjuk, hogy a nagy blokkok, a KKV finanszírozás, amikor tavaly 70-ből kb. 23 milliárdot fordítottunk erre, a akkor az éghajlatvédelmi célokra való összpontosítás, a stratégiai infrastruktúra és az innováció. Ezek azok a nagy blokkok, ahol tevékenykedtünk. Összességében ezek a főbb területek, ezt mindig szem előtt tartjuk. És hogyha a jövőben a finanszírozás egy részét arra fordítjuk, hogy egy EU-s költségvetés garancia révén eh, a kockázatokat kiegyensúlyozzuk, akkor eh, Nyilvánvalóan az Európai Parlament célkitűzéseit szem előtt kell tartani, az Európai Parlament fel is van egy felelősségünk ebben, ugyanúgy, ahogy felelünk a szemvevőszék előtt, és így tovább. Tehát a klasszikus projektek eddig a volumenünk 74%-át adták ki. Itt eddig sikerült ezekre, ezeket a célkitűzéseket szem előtt tartani, és azt hiszem a jövőben is sikeresek leszünk ezen a téren. Biztos vagyok abban, hogy a parlament a jogalkotás keretein belül biztosan gondoskodik majd arról, hogy az a költségvetési kompetencia, amely a parlamenté eltűnjön és egy vákumban kössön ki végül. Nagyon érzékenyen érint engem ez a téma, nagyon fontosnak tartom, hogy odafigyeljünk erre. Ami a bürokratikus akadályok lebontását illeti, nyilván mi nem közvetlenül a vég felhasználóval dolgozunk együtt, hanem mindig közvetítőkkel, De ön említett egy nagyon fontos dolgot. Nem utolsó sorban, azért is, mert szükség volt a bankszabályozás szigorítására, van most már egy jelentéstételi kötelezettség, egy megfelelések, megfelelhetőségi szabályozás, amely révén a bankok számára érdektelenné váltak a nagyon kis vállalkozások. Olyan szabályrendszert kell teremteni, és olyan körülményeket, ahol a bankoknak érdekévé válik újra, hogy a legkisebb vállalkozásokat is finanszírozzák. Egy rendkívül rossz helyzet alakult ki, ugyanis a vállalatok finanszírozásának 80%-áért Európában a bankok felelnek, míg az USA-ban például a tőkepiac játsza ugyanezt, a tőkepiacok játszák ugyanezt a szerepet. Az Európai Beruházási Alap az Európai Beruházási Bank és az Európai Bizottság közös projektjeként immáron a legnagyobb finanszírozóvá nőtte, nőtte ki magát, mert Európában másféle módon nem nagyon tudjuk finanszírozni a kis vállalkozásokat. Elnézést, hogy közbe kell szólnom, de még sokan kértek szót az ECR részéről Kay Swinburne. Köszönöm, köszönöm szépen hogy úr, hogy eljött, és köszönöm az eddig elmondottakat. A kollégák nagy részéről, nagy részéhez hasonlóan én is a stratégiai beruházási alapról szólnék. A múlt héten a parlament a kísérleti projektkötvényekről tanácskozott és döntött. Sokan úgy gondolják, hogy ez az EFSI-nek gyakorlatilag a, a, az előjárója, ennek a mintájára ezen projektkötvények mintájára fog alakulni az alapműködése. Ezért nagyon fontos lesz, hogy felmérjük, hogyan működtek ezek a projektek, ezek a projektkötvények, mielőtt útjára indítjuk ezt a hatalmas 300 milliárd eurós alapot. 2011. júliusában az Egységes Piaci Intézkedés csomag kapcsán a tanács elmondta, hogy nagyon fontos az, hogy felmérjük a tőkeáttételi hatás működését, és a projektkötvényekre vonatkozó kísérleti projekthez fűzött függelékhez, függelékben kritériumok egész sorát soroltuk fel, amelyeknek meg kell felelni. Fontos, hogy egy hozzáadott értékről legyen szó, a megtérülésnek fedeznie kell más tagállamok eszközeit, emellett a kritériumok között szerepel a kockázati arány és más egyebek is. Emellett fontos, hogy a projektek lezártával megvizsgálják a projektek hatását a különböző területeken, és fontos egy költséghatóson elemzés is. Egy hosszas-hosszas lista szerepel ebben a függelékben, amely alapjául szolgál a projektkötvények teljesítményének a vizsgálatának. Tudjuk-e már, hogy hogyan teljesítettek ezek a projektkötvények, és biztató jelek láthatóak-e, amelyek alapján esetleg derülátóak lehetnénk az alapműködését illetően is. Jó lenne, hogyha még az alappal kapcsolatos háromoldalú egyeztetések június lezárása előtt kaphatnánk némi információt erről. Köszönöm. Köszönöm szépen, ez egy nagyon bonyolult kérdés, hiszen nincs, nem áll rendelkezésemre az ütemterv a projektkötvények értékelésével kapcsolatosan, és nem garantálhatom, hogy meg lesznek az információk a Juncker terv véglegesítése előtt, de értem az elvárásukat, a követelésüket, remélem, hogy az Európai Bizottság elkészül a munkával addigra. Ugyanakkor azonban óvnék attól, hogy a Juncker tervet csak a projektkötvények kezdeményezésének tükrében lássuk. Ez egy nagyon érdekes eszköz a Juncker csomag szempontjából, de nem az egyetlen fontos szempont. Számos más új és intelligens eszköz is a piacra kerül a Juncker csomaggal párhuzamosan, de ami a projektkötvényeket illeti, eddig úgy tapasztalom, Eddigi tapasztalataim alapján azt mondhatom, hogy szerintem a jelentés biztos nem lesz teljesen negatív. Szerintem a beruházók egyre inkább érdeklődnek a projektkötvények iránt. Ez azt mutatja, hogy ez egy sikeres kísérleti szakasz volt, még azokban az esetekben is eh, sikerről beszélhetünk, amikor a projekteket meg kellett szakítani, például a Castor eset Spanyolországban. Mielőtt azonban tovább spekulálnék az értékelést illetően, ez egyébként szerintem májusra, júniusra fog elkészülni, de ebben nem vagyok biztos, szóval mielőtt tovább spekulálnék, én annyit mondanék, hogy óvatosan optimista vagyok, szerintem végül egy pozitív eredménnyel zárul ez a dolog, de a találkozó után el fogom juttatni ennek a pontos ütemtervet, mert nincs nálam a naptár. Köszönöm. Péter Jelcsök a liberálisok részéről. Thank you, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök úr, örömmel hallottam, hogy továbbra is a KKV-k jelentik az ön számára a prioritást. Kérdésem, hogy van-e, vannak-e olyan negatív szempontok, amelyek megnehezítik a finanszírozáshoz való hozzájutást a kkv számára? Hogy lehet a jövőben ezeket megszüntetni, és ezeket a szempontok, ezekkel a szempontokkal foglalkozik-e a Juncker terv? Elmagyarázná nekünk, hogy hogyan látja a létező programok és a Juncker szerv közötti szinergiát a KKV-knak való, a KKV-k finanszírozása esetében. Parancsolja, hajr úr! A KKV-knek finanszíro, a KKV-k finanszírozáshoz való hozzáférése nagyon komoly gond az EU-ban. Ez eltér országról országra, de nem feltétlenül csak azokban az országokban, amelyeket, amelyekre leginkább lesújtott a válság, ez minden tagállamban így van. Még, még Hollandiában vagy Svédországban is nagyon nehezen jut hitelhez egy kis vállalkozás. Fontos, hogy az, e- ezek a pénzügyi termékek diversifikáltabbak legyenek. Sok kereskedelmi bank esetében, vagy, vagy kereskedelmi bankról elmondhatjuk, hogy túl költséges, vagy túl bonyolult ez a fajta munka, túl nagy teher. A regionális és tagállami állami bankokat, illetve a magánbankokat, és arra kéne valahogyan ösztönözni, hogy az ilyen típusú finanszírozást megkönnyítsék a kkv számára. Emellett a KKV-k finanszírozásában való közvetlen részvételt kell Európában elterjeszteni. Egyébként ne felejtjük, hogy nem csak a mi bankunk ment át tőkeinjekciónk, hanem még más alapok is, és ezt is nagyon jól felhasználták. Nézzük a szinergia kérdését. Nem egyszerű kérdés, mert a Juncker terv abból indul ki, hogy kis vagy nagy vállalkozásokat úgy lehet, azért kéne finanszírozáshoz segíteni, mert ezek a KKV-k, vagy akár nagyvállalatok nem kapnák meg a rizikós tevékenységük miatt ezt a finanszírozást. Ez nem azt jelenti, hogy amit a jövő években az Európai Unió majd finanszírozni fog, az mind a Juncker tervből származik, nem, hanem a hagyományos csatornákon keresztül érkezik a, a pénz. Köszönöm, Nesk. Kászi következik, meg Kászi úr következik. Köszönöm szépen! Először is a Juncker tervvel kapcsolatban szeretnék föltenni egy kérdést. Ön kihangsúlyozta azt, hogy a kiválasztott projektek nem politikai módon lesznek kiválasztva, tehát kell egyfajta fal. Milyen mechanizmusokon keresztül kívánja azt elérni, hogy azok a tagállamok, régiók kapják a beruházást, amelyeknek a legkevésbé van erre szüksége. Sajnos ezt láttuk az elmúlt évek során. Tehát mindenkinek hozzá kell férnia a csomaghoz. Írországban már évek óta folyik a vita arról, akár tudományos szinten is, hogy a beruházási bank alapjait, vagy finanszírozását mennyire tudják felhasználni a válság által leginkább sújtott országok, az, a beruházási alap, vagy beruházási bank összekapcsolódhat-e más alapokkal, hogy még inkább felfokozzuk a beruházást azokban a tagállamokban, ahol erre a legnagyobb szükség van. Erről mit gondol? Még egy dolog, a bizottsági csomaggal kapcsolatban. A beruházási bank szándékozik-e olyan mechanizmusokat kidolgozni, melynek értelmében az adóparadicsomokban működő vállalatok nem tudnak hozzájutni ezekhez az alapokhoz. Válasz, az utolsó kérdés nagyon releváns, hiszen nagyon fontos az, hogy a nemzetközi szabályokat betartsuk, amikor elbíráljuk azt, hogy amikor elbíráljuk a projekteket, akkor természetesen megvizsgáljuk azt is, hogy adóparadicsomokban működnek-e ezek. Ez plusz munkát jelent számunkra, de hogyha figyelembe veszük, hogy mindennek mi lenne a hatása, vagy az eredménye, akkor érdemes ezt megtenni hiszen ez a mi szavahihetőségünk számára is fontos. Gondoljunk csak bele, hogy mennyi pénzt vesztettünk el adó elkerülés vagy adócsalás miatt. Rendkívül fontos tehát ez a dolog. Hibák persze vannak, de megpróbálunk a lehető legújszerűbben és messze menőbben szembe menni ezekkel a kérdésekkel. kkv finanszírozása a válság sújtotta országokban, vagy általánosságban. Emlékszem, hogy az ECOFIN-ben volt egy komoly vita a pénzügyminiszterekkel, mert el kellett mondani nekik, hogy csak egyhangú döntés mellett lehet, lehet elfogadni azt, hogy a bank tőkeinjekciót kapjon. Voltak olyan nagy tagállamok, akik azt mondták, hogy 1,7 milliárdot kell befizetnünk, akkor legalább számíthatok arra, hogy kicsit pozitíva bebírálásban részesülünk? Pontosan, hogy nem. Évtizedekkel ezelőtt rájött már az Európai Unió arra, hogy ez hogy nincsenek ilyen játékszabályok. Mindenki számíthat arra, aki részt vesz ebben az egész vállalkozásban, hogy részesül annak a profitjából, de ez nem arányosan történik majd. Ott kell, ott kell a alapot leginkább aktiválni, ahol a legnagyobb szükség van régió, régiók szempontjából, vagy ágazat szempontjából is oda kell leginkább koncentrálni a pénzt, ahol legnagyobb szükség van rá. Szolidaritás a alapelv. Ugyanez a helyzet a hitel nyújtás esetében is. Oda adjuk a legtöbb hitet, vagy oda ítéljük oda a legtöbb hitet, ahol a legnagyobb szükség van rá. Azt hiszem, Ciprus jár most élen, ebben. Egyébként Spanyolország és Olaszország jutott hozzá a legnagyobb mennyiségű hitelhez. Ez teljesen normális. Másrészt pedig az is nyilvánvaló, hogy nem csak a jobban teljesítő tagállamokban kell hitelt nyújtani, hanem ez hozzájárul a finanszírozási stratégiánkhoz is. Ne felejtjük el, hogy a részvényeseink, vagy finanszírozóink körülbelül fele nem európai, és az ő bizalmukra nagy szükség van. Tehát nem csak a válságban lévő országokban kell projekteket megvalósítani, nem csak ott kell hitelt nyújtani, hanem mindenhol. Arra tehát nem lehet számítani, hogy bárki is kivételes helyzetben lenni, legyen, viszont mindenhol jelen vagyunk, és ne felejtjük el, hogy Írországban ez egy sikertörténet. Az írek sokat tettek azért, hogy saját maguk megoldják a problémát, de azért az EU-nak sem kell szégyenkeznie. Köszönöm szépen, még egyszer felhívnám figyelmet az 5 perces időkeretre. Ernest Urtazon következik most, aki az e- ez évi LBB e jelentés jelentéstevője. Köszönöm szépen, Hoyer úr, először is köszönöm önnek és az önszolgálatának a jó együttműködést az elmúlt hetekben, amikor is az éves jelentést fogalmaztuk. Három konkrét kérdésem lenne, először is a frakciómat aggasztja egyik másik projekt, amelyet a tagállamok benyújtottak a Juncker tervre vonatkozólag, annak keretén belül. Tudom, hogy ön már beszélt erről, de néhány projekt egészen egyértelműen nem felel meg az EU-s szakpolitikai célkitűzéseknek, például az EU új energiapolitikája kapcsán is igaz ez, érdekelne, hogy hogyan fogja kezelni ezeket a kéréseket, ki fog dönteni arról, hogy mi lesz a bank szemlélete hozzáállás ezekhez a projektekhez. A második kérdésem, amikor 2010-ben a bank tőkéjét megemelték, akkor egy átételi, 18-as átételi hatás volt, megnéztük a bank éves jelentését, nem, tart, nem találtunk erre vonatkozó értékelést. Érdekelne, hogy van-e valamilyen kézzelfogható bizonyítékuk arra, hogy ezt a, az arányt csökkenteni lehetne a Juncker tervbe annak segítségével. Nem akartam harmadsorban kitérni hogy a projektkötvényekre, de beszélt a, a Castor projekt kudarcáról. Tragédia ez a spanyol polgárok számára, akik az energiaszámlák révén fizetik meg ennek az árát. Érdekelne, hogy mi a konklúzió a projekttel kapcsolatosan, illetve milyen intézkedéseket foganatosítanak, hogy ehhez hasonló ne történhessen meg újra. Köszönöm, elnök úr. Először is ami a projektekkel kapcsolatos aggályokat illeti, osztom ezen aggályait, és a szobanforgó lista, amelyen több mint 2000 projekt szerepel, amelyek valamene több mint 1 billió euró, ez nem az EBB listája. Úgy jött létre ez a lista, hogy az ECOFIN-ban vita tört ki arról, hogy nincsenek projektjeink, hát akkor gondoltuk, kérdezzük meg a tagállamokat, azok hatóságait, szolgált, szolgálatait, és így tovább, és mindenkit, aki hozzá akar járulni egy ilyen listához, és nézzük meg, hogy vannak-e jó projektek. A lista most végül tartalmaz nagyon jó projekteket, és teljesen haszontalan projekteket. És vannak olyan projektek, amelyek sohasem fognak megvalósulni, mert kizárt, hogy megfeleljenek a kritériumoknak. Úgyhogy részben ez a lista egyfajta kívánságlista, egy-egy projektre mondhatjuk azt, hogy jó, hát szép próbálkozás volt, de ez nem fog megvalósulni. Hogyha 1,3 billió eurós volumenről beszélünk, akkor nyilván már az jó, hogyha egy 300 milliárdos volumenben jó, kézzelfogható, megvalósítható projekteket kapunk. A beruházási bizottság nem politikai jellegű grémiumként fog működni, de más részről, hölgyeim és uraim, lássunk világosan, mi egy politikai bank vagyunk, nekünk politikai missziónk van, és ez az ok annak, hogy a politikai vezetők, köztük önök is, iránymutatásokat adnak nekünk. Ez tehát a bank politikai prioritásainak a meghatározásának az alapja, és ezért egyre inkább stratégiai jellegű, illetve nagy rész stratégiai jellegűek a beruházásaink, szépen lassan egyre innovatívabb irányba is elindulunk. Korábban például néhány évvel ezelőtt senki sem gondolta volna, hogy kis vállalkozásokat fogunk finanszírozni, de ahogy az elmúlt években az energiahatékonyság, az éghajlatváltozás elleni küzdelem előtérbe került, egyre inkább ebbe az irányba indultunk el mi is. Egy politikai mandátumot kapunk mi, önöktől és a tanácstól, és ezt kell követnünk. Az irányító bizottságot és a beruházási bizottságot is, illetve a, a, az irányító bizottságot ez a szempont fogja vezérelni elsősorban, a beruházási bizottságnak pedig az a célja, hogy megvizsgálja, hogy egy-egy projekt részesülhet-e az EU-s garanciában. Végül pedig, ami a tükeltételi arányt illeti, illetve hatást, még nem tudok konkrét számadatot mondani, majd a három, harmadik év végén ezt pontosan meg tudjuk mondani. Nem szeretnék túlzottan optimista lenni, de amikor azt mondtam, hogy 18-at ígértünk, és emiatt volt egy-két álmatlan éjszakám. Hát az elkövetkezendő három év során már nem lesznek álmatlan éjszakaim, mert szerintem inkább 20, a 20-as szám felé közelítünk, nem a 18 felé. Azért mégis óvatosnak kell lennünk a Juncker tervvel kapcsolatosan, mert annak a pont a kockázatosabb projektek finanszírozása a célja, és ezért a multiplikátor mindenképpen kisebb lesz. A Castorra nem tértem ki, igen, de sajnos vége az időnek, lejárt az idő, és fontos, hogy mindenkinek megadjuk a lehetőséget, hogy kérdezzen. Márkó Zanni, LTD. Eh, Köszönöm szépen. Megköszönöm a Beruházási Bank elnökének, hogy eljött ide komoly kétségeim vannak a beruházási alap működésével kapcsolatban. Remélem, meg tudja ezeket cáfolni. Katányen úrnak is feltettem a kérdést, de ő nem válaszolt erre annyira egyenesen. A működés módjával kapcsolatban vannak kétségeim például, ha jól értem, akkor garanciát ad majd az alap, és ebbe befizetnek, és így majd befizetnek a, a magántőkések is, vagy magánberuházásig. Mennyire lesz ez vonzó? Nem gondolsz, hogy nincs egy upfront befizetés? Csupán garancia? Tehát fölmerül a kérdés, hogy ki hogy értékel ezt a garanciát. Mi történik akkor, hogyha egy projekt esetében, ez Olaszországban sokszor megesik beruházási bankos projektekkel kapcsolatban, tehát mi történik akkor, hogyha mondjuk korrupció gyanúja merül fel a projekttel kapcsolatban, és a beruházási bank megvonja a garanciát? Vagy mi a helyzet a projektek kiválasztásánál? Többen is föltették már ezt a kérdést az átláthatóságot kell garantálni, és azt, hogy ez a pénz a fenntartható fejlődést szolgálja. A beruházási banknak feladata is ez, hogy a fenntartható fejlődést szolgálja, ez nem mindig volt így. A projekt kötvényekkel kapcsolatban is azt láttuk, hogy nem mindig tartják ezt tiszteletben. Tavaly több, több száz milliárddal támogatta az ENIT Olaszországban a beruházási bank, de nem értem, hogy ez miért lenne fenntartható fejlődés. Második, másik érdekes kérdés a határidők kérdése. Nem lényegtelen az időzítés kérdése sem a működés szempontjából. Ugye 2015 előtt még meg sem lesznek a jogi feltételek, nem tudjuk elindítani az alapot, és utána több mint 2000 projektet kell kiértékelni. A becslések szerint jún, idén júniustól még egy évet kell számítani, mire az első eurót sikerül befektetni. Ezt hogyan gondolják áthidalni? Még egy kérdés, a ring fencing kérdése. Hogyan lehet ezt az alapot elkülöníteni a beruházási bank egyéb tevékenységeitől, mert ha jól értem, mégis ha jól értem, ezt piaci feltételek mellett kívánják finanszírozni. Hogy lehet azt elérni, hogy ez ne legyen negatív hatással a beruházási bank besorolására? I think I had a flaw in the... Itt az európai, nem az Európai Központi Bankra kérdezett rá, hanem a Beruházási Bankra lehet, hogy volt egy kis fordításbeli hiba. Nem volna azzal, okos azzal érvelni, hogy a garancia megvan, azért, mert egy projekt esetében nulla korrupció. Elképzelhető, hogy olyan projektről van szó, amely nem összeegyeztethető szabályainkkal, és hogyha korrupció merül fel, akkor a jogi rendszer feladata ezt megoldani. A garancia akkor áll fenn, hogyha van egy objektív, kockázatos dolog. Mondok erre egy példát. bekapcsolódtunk ebbe a folyamatba, mert az európai intézmények ezt kérik tőlünk, például az ebola elleni küzdelemben és egy megfelelő vakcina kidolgozásába. Ugyanúgy, ahogy korábban a tuberkulózés kapcsán az EBB projektje megfelelően működött, ebola, az ebola kapcsán nem tudom, hogy mi lesz ennek a végkimenetele, Elképzelhető az, hogy a világon egy cég előáll majd egy nagyon sikeres vakcinával, és akkor le kell majd írjuk az európai cégek kutatásait ezen a területen. Tehát egy ilyen kockázatos projektben történő beruházásra történő ösztönzés azt a logikát teszi szükségessé, hogy az EU garantáljon eszközöket, és az első károkat vállalja, tehát próbálja meg csökkenteni a károk negatív hatások eredményeit ami pedig az átláthatóság életi, itt teljesen egyetértek, a fenntarthatóság kapcsán is különösen, ami az eddigi lépésünket illeti, ami a kasztort illeti, ez nagyon jó példája lett volna ennek a kérdésnek, ezzel felmerül az, hogy tényleg van-e a messze alapunk arra, hogy ilyen messze menő döntést hozzunk, és a Kasztor esetében az volt a döntés, hogy a tagországok tudományos szolgáltára kell támaszkodnunk, végül pedig kiderült, hogy még teljes mértékben struktúrát tapasztalt magas szintű tagországi tudományos szervezet is védhet hibát értékelésében. Tehát ezt tudomásul kell, hogy vegyük, éppen ezért nagyon óvatosak vagyunk, és ebből tanulni fogunk nyilván. Ami azonban jó hír, hogy bármi történjen is a jogalkotási folyamatban, itt a parlamentben vagy a trialógusban, a Juncker tervet már el is indítottuk, előfinanszírozunk, raktározunk, tehát nem kell eh, megvárnunk a végső igen, megpróbálunk már most is aktív szerepet vállalni. Köszönöm. Köszönöm a frakció, tehát a függetlenek képviselő Bernard Mono elnök úr. Három kérdésem van. Az első, a beruházási tervet, illetve Juncker tervet, erre már korábban is elkérdeztek a kollégát, az EBB 5 milliárdot tesz ezt az asztalra, és 16 milliárdal egészíti ki a költségvetést. Hogyan szeretnék a 315 milliárdot ezzel ösztönözni a magánberuházások részéből? Nagyon lassú a növekedés jelenleg, ez pedig nem segíti ennek a célnak a megvalósítását, a 315 milliárdnyi összeg megvalósítását. A növekedés gyengesége, a strukturális recesszió Európában, ezek evidensek, és meg szeretném kérdezni, az EBB-nek mik a prioritásai, feladatait illetően a szerződés lehetőséget biztosít arra, hogy a költségvetés egy részét Európán kívüli tevékenységekre fordítsák, viszont bizonyos beruházási projektek az Európai Unión kívül még nem kerültek lezárásra. Itt például egy koreai cégre gondolok, afrikai gyanús beruházásokra, Glencore ügyre, illetve Kongóban beruházásokra. A szerződés 209-es cikkelyből adódik az EPB beruházásbeli szerepe. Mert hát ugyanez vonatkozik el az Európán belüli projektekre, ami Görögország jövőjét illeti. Az EBB-nek e, mik a tervei Görögországgal kapcsolatban, illetve a nyújtott finanszírozással kapcsolatban? Elnök úr. Hogyha vannak gyenge projektek ezen a listán, akkor ezeket nem fogjuk finanszírozni. Ez igen világos. Hát nagyon óvatosan kezeljük azokat a projekteket, amelyekre javaslat eh, történt a tagországoktól, és a listákon szerepelnek. Nagyon sok jó projekt van, viszont vannak olyan projektek, amelyeket én rendkívül gyengének ítélek meg, és ezek nem kaphatják meg az EU-s garanciát, és semmiképpen sem eh, kaphatják meg a banki finanszírozást sem. Tehát én emiatt nem aggódom. Természetesen tévedhet az ember egy projekt értékelését kapcsolódóan, ezekből tanulunk is, de hogyha megnézzük a bankok könyveit az elmúlt 50 évben, akkor nagyon kevés veszteséget fognak látni ezekben, tehát a veszteséget nem ismerik a bankok, vagy nem ismerték eddig. Ami azonban igaz, hogy mi nem vagyunk egy profit maximalizáló intézmény, viszonylag jók az eredményeink, ez pedig hozzájárul ahhoz a tényhez, hogy akkumulált tartalékaink is vannak, és a tagországok ezért vonakodtak eddig készpénzt kifizetni. Tehát kemények kell, hogy legyünk a projektek kiválasztásában. Ennek legjobb tesztje az az, hogy a nemzetközi beruházókat kell meggyőznünk a hitelminősítő intézetek eh, megvizsgálják azt, hogy mi mit teszünk. Ami az Európai Unión kívüli területeket illeti, igen, én támogatom az Európai Unió fellépését, illetve banki fellépését az Európai Unión kívül, azért, mert amikor az Európai Uniónak külpolitikai vagy fejlesztéspolitikai problémájában, vagy szeretne éghajlati célokat megvalósítani, vagy energiahatékonyságbeli célokat, akkor hozzánk fordulnak, a külügyminiszter, a legfőbb képviselő visszatér um, a külföldi látogatásról, és arra kéri az Európai Uniót, hogy ezt vagy azt finanszírozza. Tehát Luxemburgban ezt a kérést hozzánk is intézhetik. Én is külpolitikai területről érkeztem, és feltétlenül támogatom azt, hogy az Európai Unió bankja az Európai Unión kívül is tevékeny legyen. Azt gondolom, hogy a 10% nem fogja megoldani hosszú távon a problémát, és stabilizálni akarjuk a helyzetet Ukrajnában. És Oroszországban megint csak működhetünk egy szép napon, azért mert irányt váltanak, akkor azt fogják várni tőlünk, hogy az Európai Uniót vonzóbbá tegyük ezekben a szomszédos országokban. Tehát stabilizáló szerepet kell betöltenünk a érítésségekben, illetve amikor a menekültek helyzetéről, nemzetközi járványokról, az eboláról van szó, tehát ne csökkentsék az EU bankjának EU-n kívüli tevékenységeit. Köszönöm szépen, Werner Lange párt. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, a beruházási bank munkája igen jó eredményeket tudott felmutatni az elmúlt időszakban. Sok pozitív projektet láthattunk Európán belül és kívül, ez kétségtelenül így van. A Juncker terv esetében azonban egy új perspektíváról van szó. Kockázatos projektekhez akarunk magántőkét mozgósítani. Az első kérdésem a következő. 2000 projektet javasoltak a tagállamok. Vajon a magánszektort is felkérik-e majd projektek benyújtására, vagy ezt a részt teljesen kihagyták. Másodszorban volt már szó a KKV-król. Szerintem rengeteg startup vállalkozás keres finanszírozás. Sok fiatalnak nagyon jó ötlete van, és vannak a világon olyan részek, ahol sokkal jobban működik ez a fajta finanszírozás, és a fiatalok épp ezért oda mennek Európából. Van-e valamiféle megközelítés erre vonatkozólag a KKV-k hagyományos definícióján túlmenően? És harmadsorban azt gondolom, hogyha beruházásban mutatkozó hizalgokat ki akarjuk tölteni, akkor fontos, hogy a meglévő szabályokon is módosítsunk. A német újraegyesítés idején ön a német szövetségi kormány tagja volt, akkor annak idején Németországban ugye olyan átmenetileg érvényes törvényeket hoztunk, amelyek megkönnyítik a beruházásokat. Akkor azt mondtuk, hogy igen, ebben is ebben az esetben bizonyos szabályokat, gyors, szabályok betartását gyorsabban megvizsgáljuk, és így tovább. Vajon lehetne-e ezt ebben az esetben is érvényesíteni, ezt az elvet? A negyedik kérdésem, hogyan lehet elérni azt, hogy minden érintett félnél világosan lássák, hogy az infrastruktúrás projektek esetében például egy hosszú távú megtérülést kell biztosítani. A projektkötvények kapcsán is jelentéstevő voltam, és egyelőre nincs semmiféle áttekintés arról, hogy ezek mennyire voltak eredményesek. Köszönöm szépen, elnök úr. Sok mindent említett Langen úr, de a projekt kötvényekre szeretnék mindenképpen bővebben kitérni, mert itt nagyon sok téves információ kering. Ami a magánprojekteket illeti, persze mindenkitől várunk ilyeneket, és eddig még a tagállami projekteket vizsgáljuk. Van olyan tagállamok, amelyek magánprojekteket is javasolnak, de ez mindenképpen kívánatos volna a többiek részéről is. Ami Európában és Németországban is hiányzik, az a kezdet kultúrája, vagy kezdés kultúrája és a kudarc kultúrája is. Hogyha nálunk valaki egy kis vállalkozást alapít, és öt év múlva ez elbukik, akkor élete végéig ez megbélyegzi őt. Ha Kanadában valaki ugyanezt teszi, akkor visszafizeti szépen lassan az adósságait, miután a vállalkozás csődbe ment, és utána újra kezdi. Tehát teljesen más a kultúra. Ezért fontos, hogy az Európai Beruházási Alap a startupokra is odafigyeljen, és ne csak garanciákkal, hitelekkel, hanem például más egyéb támogatási eszközökkel, egészen praktikus gyakorlati támogatással, is Európában erre nagyon nagy szükség van, de egyfajta mentalitásbeli váltásra is szükség van, meg kell engedni azt, hogy valaki esetleg kudarcot valljon. Fontos, hogy megértsük, hogy mit jelent a megnövekedett kockázat. Persze ez a fajta gondolkodás, a megnövekedett kockázattal járó projektek támogatása, ez a mi társadalmainkban nem annyira elterjedt, más kultúra. Más kultúrák sokkal befogadóbbak az ilyen projektekkel kapcsolatosan. A bürokratikus akadályok lebontásáról igenis érdemes beszélni, és kell is beszélni, és a parlament is teheti egyes mást. Nem lehet az, hogy Európában mi vezető, világszerte globális vezetők vagyunk abban, hogy új projekteket elindítsunk, és aztán a piacra lépés mégsem itt történik meg, hanem Japánban, az USA-ban és másút, mert eh, mi csak az előkészítő fázisban vagyunk eh, jók. Meg kell kérdőjeleznünk, hogy az eddigi eh, mechanizmusok vajon az a jövőre vonatkozólag kedvezőek-e vagy sem. Köszönöm szépen. Nekem is lenne néhány kérdésem a csomaggal kapcsolatban. Kérdésem, hogy az, a tagállamok által benyújtott projektlista véglegese vagy sem, avagy az örök tanácsadói segíthetnek-e a tagállamoknak, avagy nem. Tehát elképzelhető, hogy eljárási hibáról van szó, vagy adminisztratív hibáról, ilyen esetekben beavatkozhatnak-e az örök tanácsadói, vagy az örök tanácsadói. Sokat beszélt a politikai task force-ról. Hogyan áll össze ez a task force? önök csinálják ezt a munkát, vagy a bizottság? Képviseltetik-e magukat a tagállamok, csak szakértők lesznek, csak bankárok, vagy vállalati vezetők, vagy ezeknek az egyvelegéről lesz majd szó. Sok kérdés verül fel a Task force kapcsolatban. A harmadik kérdés. A projektek kiválasztás fontos, hogy életképes legyen a projekt, projekt fenntartható, stb. stb. Erről hallottuk már sokat, de kérdésem, hogy pontosítanak még ezeken, tehát a tagállamok számíthatnak-e arra, hogy pontosabbak legyenek a kritériumok? Ön nagyon optimista. Van-e van-e példája olyan projektekről, amelyek legalább olyan sikeresek voltak, mint amennyire ön, mint amikor a sikerrel ön számol? Külsőségiek, szerintem e, szerintem is Európának folytatnia kell azon projektek finanszírozását is, amelyek kívülesnek az EU-n. Ebben szerepet kap, kap majd -e a Juncker terv, illetve kérdésem, hogy a fembevőszék jelentéseit ezzel kapcsolatban megkaphatjuk-e, vagy ezek publikusak-e? Említette, hogy a vállalatokat támogatni kell. Ön szerint nem gond-e az, hogy nem a beruházási bank fogalmazza, megdefiniálja a kockázati tényezőket. Még egy kérdés, adóelkerülés. A, a, készek-e arra, hogy arra kényszerítsék a partnereiket, hogy egyértelműen megnevezzék, hogy ők adóparadicsomokban vannak-e letelepedve, illetve alkalmaznak-e oda valósi munkatársokat. Válaszom az utolsó kérdésre igen, elkötelezem magam. Második kérdés. A különböző szakbizottságok tagjainak összetétele, illetve szakképzés, szakképesítésük a bizottság dönt erről, mi valószínűleg csak nagyon kevés személyt delegálunk ide. Általában olyan vezetőket fogunk keresni, akik már nem a bankvilágban dolgoznak, hogy ne legyen szó összeférhetetlenségről. A bizottságnak kell erről, kell erről döntenie, és fontos, hogy a bizottság elszámolható legyen ebben a kérdésben itt a parlament előtt. Pontosodnak-e még a kritériumok, erre még nem tudok válaszolni, a bizottsággal most egyeztetünk erről. Azt hiszem, hogy a szakpolitikai prioritásokat mindig előbbre kell tenni, ezt mindig is így tettük, és aztán meg kell nézni, hogy a projekteket hogyan lehet passzintani ezekhez a szakpolitikai kritériumokhoz. De most még erre nem tudok válaszolni. a tőke emelési hatás, vagy a sokszorozó hatás. Én nem azt mondom, hogy 18 vagy 19 szoros lesz a Juncker terve esetében, ez nem, én azt mondom, hogy volt már ilyen. Volt már 20 szoros sokszorozó hatás is, de miután kockázatos dolgokról beszélünk, valószínűleg ennél kisebb lesz. Valószínűleg 15 körüli lesz ez a sokszorozó hatás, a tőkiemelési hatás hogyha valaki matematilag képes arra, hogy ezt most kiszámítsa, az szerintem hazudik, mert ez lehetetlen. Mi projekteket elemeztünk, illetve megnéztük a tapasztalatot, de valószínűleg a 18-as sokszorozó szám az nem jön be, nem valósul majd meg, ezért mondok 15-öt. A számbevőszék külön jelentésével kapcsolatban itt semmiféle fenntartásom nincs, mert kitűnő és nagyon szoros a szemvevőszék és közöttünk lévő együttműködés, semmi gond. Néha, hogyha az ember az unió mandátumából az unión kívül lép fel, akkor nehéz. Nehéz elemezni, nehéz körülmények között kell dolgozni, ez kockázatos helyzet, és mindenkinek hálás vagyok, aki segít abban, hogy jobban tudjuk értékelni a helyzetet. Az EU-nak azért van egy fejlesztési politika, egy szemszédsági politika, egy külpolitika, és az vizet be kell tartani. E Köszönöm. Dánuta Hübner a néppárt képviseletében. Köszönöm szépen, elnök úr. Vissza szeretnék röviden térni a KKV-kre, de egy kicsit más kontextusban a Juncker terv hosszú távú beruházási program, tehát e, nem várhatjuk azt, hogy növekedést hoz már holnap, de a KKV kérdés ezen belül egy kicsit más. Kérdésem önhöz a következő. Tapasztalatai alapján meg lehet -e nyitni E, ezt az ablakot a KKV-k számára még sokkal gyorsabban, e, mint a program többi részét, ezért, hogy gyorsabban lássunk növekedést. A kérés második része természetesen az összegek, ezek teljesítése, ez mind-mind nagyon fontos, de tudjuk azt, hogy a beruházási program nem pusztán arról szól, hogy rendelkezésre álljon a pénz, tudná értékelni az, hogy mi vár ránk a projektek kiválasztásánál, a növekedés, versenyképesség, innováció szempontjából fogunk-e teljesíteni. Elhangzott az, hogy itt vannak a gyenge pontjaink, tudjuk-e biztosítani azt, hogy olyan ágazatokban legyenek projektjeink, amelyek valóban versenyképesek, innovatívak. És az utolsó része kérdésnek, amikor a közbeszerzésekről beszélünk, akkor ön azt gondolja, hogy eljött annak az ideje, amikor standardizációra van szükség a projekt kiírásoknál, illetve hogy ez esetleg hasznos volna, ha végre születnének ilyenek. Elnök úr. Az első kérdés a válaszom igen. Több standardizációra van szükség az infrastruktúrális projekteknél is, hiszen ez sokkal inkább versenyképessé teszi a termékeket. Davosban az elmúlt héten nagyon sok beruházó, európai biztosító kétségbe esetten kerest azokat a területeket, ahová beruházhatnak. Tehát ők szívesen ruháznának be ezekbe a területekbe, de fontos, hogy olyan eszközeik legyenek, amelyek kereskedelme bocsáthatóak. Tehát innovációra van szükség ezen a területen. Ami az első kérdést illeti, hogy elkezdhetjük-e ennek az ablaknak a megnyitását a KKV-k számára. Igen, ezt meg fogjuk tenni, az EBB erre hajlandó is felkészült, ami pedig a nagyobb projekteket illeti, különösen amikor innovációról és beruházásról van szó. Szóval az első kiválasztási kritérium számunkra jelenleg az, hogy nézzük meg azokat a projekteket, amelyek mi hamarabb elindíthatóak. Jelenlegi környezetben nem meggyőző az, azt mondjuk, hogy majd 8 év múlva vezet eredményre egy adott projekt, tehát azt kell bemutatnunk a parlamenteknek, a közvéleménynek is, hogy igenis egy-két éven belül már látható eredményeket tudnak felmutatni ezek a projektek. Amikor a második kérdésről beszélnek, a rövid bevezetőm elején elmondtam, hogy a Juncker terv csak akkor fog működni, hogyha a feltételek teljesülnek, a környezet illeszkedik. Ez azt jelenti, hogy a reform folyamatnak folytatódnia kell, a nehézségeket át kell hidalni, tehát fontos, hogy az EU költségvetési pénzeit jobban felhasználjuk, ez nagyon fontos az önök számára. És ezzel egy időben meg kell vizsgáljuk a szabályozást is, meg kell néznünk azt, hogy hol jelent ez szükséget, tehát hol van erre szükség, és hol jelent mindez inkább akadályt. Tehát, hogyha ezt a kérdést úgymond nagyon határozottan kezeljük agresszív módon, akkor um, sikeresek lehetünk. Én optimista vagyok-e, mi szerint a tagországok és az EU ezt teljesíteni fogja. Nagyon sokat kell változniuk azért, hogy én optimista tudjak lenni, hiszen ez előfeltétel. A Juncker terv nem azt jelenti, hogy pénzeket dobálunk ki az ablakon. A Juncker terv először is a feltételekről, a környezet megteremtéséről szól, és azt gondolom azonban, hogy ez megvalósítható, teljesíthető, amikor a részvényesek úgymond tőkenövelésre bírtak 2012-ben, sokkal nagyobb volt akkor a nyomás, most nyugodtabb vagyok, de akik szabályoznak, fontos, hogy megtegyék a saját hozzájárulásokat, és ez a nemzeti költségvetések stabilizációjával indul és nem elég, illetve nagyon fontos első lépés a szabályozásbeli akadályok elhárítása, és egy olyan gazdasági politika kialakítása, amely sokkal inkább gazdaság orientál. Köszönöm végezetül pedig Álvarez képviselő. Ja, Mr. Hajer. Köszönöm szépen, üdvözlöm Önt, Hajer úr. Először is lássuk be, hogy a legutóbbi tőkeinjekció nagy csalódás volt, nem jutott újabb hitelekhez az európai gazdaság. Azt hiszem, hogy ö, egyre inkább a kereskedelmi bankhoz hasonlít a beruházási bank tevékenysége, és nem vagyok túl optimista Juncker terve sem kapcsolatban. Ugye azt mondta, hogy a garancia lesz ezekből a pénzekből, tehát garanciáként fogják felhasználni. És nagyon kicsi ö, százalékát fogják ezt az egyéb költségeknek fedezni. A, az Európai Bizottság költségvetésének terhére történnek majd leginkább ezek a projektok. Egyébként a beruházási vaknak van joga arra, hogy a szakértői bizottság által delegált projekteket visszautasítsa. Láthatok tehát, hogy ebből tevődik össze ez a, ez a terv az önök szempontjából, és ön azt mondja, hogy a vállalkozói szellemet kell uh, egy kicsit ezen a vállalkozói szellemen kell segíteni, ne féljenek az emberek a, attól, hogy vállalkozzanak, szerintem a lyukát erre nem alkalmas. Kereskedelmi bank ki szemléletet fedezzek itt fel. Van még egy utolsó kérdésem. Ön szerint az ország kockázatot figyelembe kell venni a projektek kiszámításánál, a projektek kiválasztásánál. Tehát egyoldalúan dönthet a beruházási bank arról, hogy milyen projekteket fog kiválasztani? Parancsoljon elnök úr! Ön az elemzését és politikai értékelését egy olyan értékelésre alapozza, amelyel én nem értek egyet, ezért én nem vonom le azokat a következtetéseket, amelyeket ön mert azzal értek egyet, amit a parlament eddig mondott, és ami a parlamenttel folytatott egyeztetéseken így elhangzott, és amit a tanács is mindig így gondolt, hogy a, nevezetesen, hogy a bank tőkeemelése siker volt. Egy dologban azonban igaza van, és ezt el is ismerem itt, hiszen tudom, hogy ennek nem örülnek mindannyian, de a Beruházási Bizottság az FSI esetében amely lényegében szakemberekben fog, szakemberekből fog állni, akik nem politikai mandátumnak vannak alávetve, hanem jogilag és tényszerűen kell, hogy megvizsgálják a projektek megfelelőségét, esetleg tehát olyan javaslatokat, amelyeket aztán mégis elutasítunk, mert a bank grémiumai azért felelnek, ami a bank könyvelésében szerepel, és ez felelősen kell képviselnünk a részvényesek felé, és a jogalkotók felé is, amelyeknek elszámolással tartozunk, és a nyilvánosság felé is persze. Hiszen van egy politikai feladatunk, és ez a mércéje a mi tevékenykedésünknek. Ezért előfordulhat, hogy egy technokrata, egy szakértő azt mondja, hogy az EU-s garancia előfeltételei adottak, de a projekt adott esetben nem feltétlenül passzol a bank politikai célkitűzések alapján kialakított kritériumainak. Nagyon könnyen ki lehet robbantani erről vitákat, hogyha például egy bizonyos energia forrás esetében azt mondja egy technokrata grémium, hogy igen, ez megfelel, miközben politikai célkitűzéseknek ez nem felel meg. Ezért fontos, hogy egy politikai megbizatással rendelkező intézmény mégis élvezze a piacok bizalmát, minden mellett azonban mégis kell tudnia nemet mondani, és ezt én vállalom, és emellett kiállok. Köszönöm. Köszönöm szépen, Hoyer elnök úr, hogy eljött az Econ szakbizottságunkba. Remélem, hogy az idén még egy párszor ellátogat hozzánk. Nem csak azért, mert idén mi készítjük a saját kezdeményezésű jelentést váltva ebben a költségvetési szakbizottságot, hanem azért is, mert sok még a megbeszélni való Juncker tervvel kapcsolatosan. Ekkor szakbizottságként mi is nagyon intenzíven kívánunk foglalkozni ezzel a kérdéssel. Nem mi adjuk a pénzt, de a szakértelmet igen, a pénz más szakbizottságokból érkezik. Köszönöm szépen, hogy itt volt ma, hogy válaszolt a kérdésekre. Holnap reggel 8 órakor kérem legyen itt mindenki, akkor a német szövetségi pénzügyminiszterrel és az olasz pénzügyminiszterrel tanácskozunk. Pontosan 8 órakor kezdjük a munkát. Örülnék, hogy nem csak az elnökség lenne itt, hanem azon túlmenően is itt lennének a kollégák. Szép estét mindenkinek, az ülést berekeztem.